Liebe Kolleginnen und Kedves kolléganők és kollégák! Das ist die erste Sit Ez a Költségvetési Bizottság első ülése az idén. Már mindenkit láttam az év eddig eltelt napjaiban, de azért mégiscsak most boldog új évet kívánok, nagyon munkával teli évünk lesz, de mi költségvetésisek mindig sokat dolgozunk, különbség igazából nem lesz a leterheltségünkben. Az a megtiszteltetés jutott osztály részemül, hogy az első választási kört megnyissam, hiszen az elnökségünket újjá kell választanunk. Elértük a jogalkotási ciklus fél idejét, tehát mindent újra kell szerveznünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az elnököt válasszuk meg elsősorban, tehát az elnök megválasztását szeretném most felvezetni. Also, ich muss formell fragen. Tehát formálisan megkérdezem, hogy van-e a frakcióknak jelöltjük az elnök posztjára? Salvador? Yes, uh, Madam Chairman. Uh, Igen. A néppárt Alain Lamassurt szeretné jelölni a Költségvetési Bizottság elnökének. Alain Lamassurt javasolja a néppárt. Szeretné megkérdezni, hogy van-e további frakció, amely jelentkezik más jelöltel. Nem látom, akkor Alánt közfelkiáltással megválaszthatjuk. Herzlichen Glück! Gratulálunk! Egyhangú volt a megválasztás. Köszönöm. Merci, mes chers collègues. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm a bizalmat. Nem kérdeztek meg, hogy elfogadom-e ezt a pozíciót, de természetesen elfogadom, és köszönöm önöknek a belém helyzett bizalmat és a támogatásukat. Miután az elnökség többi tagját is megválasztottuk, mondok majd néhány szót, de most először is válasszuk meg az első alelnököt. Van-e jelölt az első alelnök pozíciójára? Grand Ferm. Igen, elnök úr, Juta Hagot szeretném javasolni. Köszönöm, van-e más jelölt? Úgy látom, hogy nincs. Akkor javaslom, hogy utána Haugot válasszuk első alelnöknek. Je vous remercie. Köszönöm és gratulálok. A második alelnök pozíciójára szeretné jelölni valaki. Kárla Grünt. Köszönöm, elnök úr. A liberálisok részéről George Lyon kollégámat szeretném jelölni. Köszönöm szépen üdvözlöm George Lyon körünkben. Vannak-e más jelöltek erre a pozícióra? Úgy látom, hogy nincs. Akkor George Lyon-t megválasztottnak nyilvánítom. Felicitáció! Gratulálunk! Kedves kollégák! A harmadik alelnök pozíciójára van-e valakinek jelöltje? Salvador. A néppárt Jan Lütéjent szeretné jelölik. Köszönöm. Gondolom, hogy Jean-Luc elfogadja ezt a javaslatot. Van-e más jelölt erre a pozícióra? Úgy látom, nincsen. Akkor Jean-Luc Dant a Költségvetési Bizottság újra választott alelnökének nyilvánítom. Gratulálunk Jean-Lucnek. Végül pedig a negyedik, vagy talán ötödik? Alelnök, elnézést, a negyedikről van szó, mondja az elnök. Grand Firm. Ivajlo Kálfint jelölöm. Elnök, köszönöm, Ivalo elfogadja az ajánlást. Van-e más jelölt? Úgy látom, nincs. Akkor, akkor azt javaslom, hogy tekintsük úgy, hogy Ivalo Kálfint újra választották negyedik alelnöknek. Gratulálunk! Kedves kollégák, ezzel ismét teljes az elnökség. És remélem, hogy a következő két és fél évben eh, is eh, jól fogunk tudni együtt dolgozni. Biztosan nem a legkönnyebb eh, szakaszát éljük éppen ennek a ciklusnak, mégis úgy gondolom, hogy az eddig elért eredmények, melyeket nagyon nehéz körülmények között értünk el mandátumunk első felében, optimistává és magabiztossá tehetnek minket, és továbbra is jól tudunk majd együtt munkálkodni. Ebben a két és fél évben gazdasági, ezért költségvetési nehézségekkel kellett szembenéznünk, amelyre még nem volt példa az Európai Unióban, és előadóinknak, koordinátorainknak, kollégáinknak köszönhetően José Luis Pacsikó csapatára gondolok, és valamennyi politikai frakció tagjaira. Tehát mind, nekik köszönhetően sikerült megfelelnünk a kihívásoknak, betölteni azokat a költségvetési funkciókat, melyeket a Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentre ruház. Egyebek között elértük, hogy azok a nehéz tárgyalások, melyek már megkezdődtek, és amelyről nem sokára beszélni is fogunk, vagyis a jövő évi költségvetésről, a parlament az egyenlőség talaján dolgozhat együtt a többi intézménnyel és ezek a nehéz tárgyalások most először lesznek ugyanannyira nyitottak, és ugyanannyira beleszólhatunk mi is a költségvetési források és a kiadások alakulásába. Szeretném tehát megköszönni önöknek azt a csapatszellemet, melyet tanúsítottak, és azokat a rendkívül jó színvonalú személyes kapcsolatokat, melyek fennálltak közöttünk, és meg vagyok győződve róla, hogy továbbra is ilyen hangulatban tudunk majd együtt dolgozni egészen 2014-ig. Remélem, hogy továbbra is hatékonyak leszünk, és továbbra is a, a barátság és a jóked fogja majd jellemezni a közös munkánkat. Minél nehezebb helyzetben vagyunk ugyanis, annál inkább meg kell őrizni ezt a jókedvet. Kedves kollégáim, most, hogy ezt elmondtam, az egyes ponttal végeztünk is, a második pont pedig a napirend elfogadása. Van-e valakinek megjegyzése? Hogyha nincs, akkor úgy tekintem, hogy elfogadtuk a napirendet. Ami a témák elosztását illeti a reggel és a délutáni ülés között, úgy gondolom, hogy Jean-Luc Dön azt szeretné, hogy a saját forrásokat zárjuk le az, még az ő jelenlétében, tehát a délelőtt során, tehát ezt fogjuk tenni. Ezen kívül Grelier asszony, aki a szociál, szocialista demokrata csoport elnöke a Mozambikkal való halászati megállapodás témájában. Alfonzi kollégát még nem láttam itt, ezért elmondanám, hogy Greli asszony azt szeretné, hogy ezt délutára halasszuk. Alfonzi úr nincs itt, Greli asszony sem. Minden esetre megpróbáljuk inkább az ő jelenlétükben délután megvitatni ezt a témát. Köszönöm szépen. Felhívom az önök figyelmét, hogy a mai ülésen 15 órakor az ő kérésére Lewandowski biztos úr lesz a vendégünk, aki az év elején udvariasságból és természetesen a jóbarátság okán is szeretne eszmét cserélni a Költségvetési Bizottsággal. Természetesen a költségvetési tervezetről lesz szó 2013-ra vonatkozóan, és a pénzügyi kilátásokra vonatkozó tárgyalásokról. A harmadik napirendi pont az elnöki bejelentések. Ezt megkapták a Kobu news együtt, szeretném jelezni, hogy Mikael Teurer úr, aki az ALDE frakcióbeli kollégánk, és a Költségetési Ellenőrző Bizottság elnöke. Ma délután fogunk vele találkozni, és Jan Mulder, akinek korábban nem töltötte be senki a pozícióját, de most ő lett az első alelnök ebben a bizottságban. A, az én papíromon legalábbis ez, állható, ez, ez áll, számos liberális képviselő van itt, hogyha tévedtem volna, akkor elnézést kérek. Minden esetre egoista módon örülök annak, hogy a Muder több időt szán a Költségvetési Bizottság ülésére. A negyedik pont a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása, a dátumokat láthatják a napirend rendtervezeten. Az ülés végéig benyújthatják még az észrevételeiket, hogyha nem lesz észrevétel, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni megérkezett Alfonzi kollégánk, ugye nem baj, hogyha délutára halasztjuk az ön témáját. Köszönöm, tűnik, hogy nincsen probléma. Elé asszony, aki a szociáldemokrata frakció részéről az árnyék jelentéstevő, most nem tud még délelőtt jelen lenni. Köszönjük szépen a rugalmasságot. Akkor most térjük át az ötös pontra, ami nem más, mint a 2013. évi költségvetési prioritások. Először is tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a koordinátorok megállapodtak arról, hogy a 2013-as költségvetésről két jelentést terjesztenek be, először is az Európai Bizottság költségvetéséről. Ezt Zsüveni Lavír fogja vinni, gratulálok neki, a többi intézmény költségvetéséről pedig Derek Wogan kollégánk. Át is adom a szót eh, Giovanninak, hogy elmondja eh, előzetes véleményét a következő év költségvetéséről. Grazie, Presidente. Mi consenta... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ha megengedi, köszönetet mondanék önnek is, és a koordinátoroknak is, azért a bizalomért, amelyet most a e megbizatással, a feladattal eh, irányomba mutattak. Szeretném a legnagyobb odaadással az Európai Unió és az európai polgárok érdekében ezt a feladatot ellátni. Úgy gondolom, kötelességem a 2013-as költségvetés első vitáját megkezdeni, hiszen úgy gondolom, hogy általános kontextusba kell először is helyezni a gazdasági, pénzügyi nehézségekbe ágyazódva kell ezeket figyelembe vennünk. Negatív következményei vannak e válságnak a foglalkoztatásra, a pénzügyekre, a termelésre. Egyértelmű, hogy az igen nehéz időben meghozandó költségvetés kialakítása során Európának gyorsan jól kell reagálnia. A 2013-as költségvetés nagyon nehéz lesz. Bár a költségvetés meghatározása mindig nehézkes akkor, amikor kevesebb a forrás, és nagyon sok politikus különböző célokat akar ebből elérni. Mégis ne, ne felejtsük el, hogy a nehézségek tudatában hatékony stratégiát kell kialakítanunk a fellendüléshez. Az útmutatókat a parlament első dokumentumában fogjuk összefoglalni, és éppen ezért fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy mely célkitűzéseket akar a parlament megvalósítani a kezdet kezdetéktől, melyek a politikai prioritásai. Világos, hogy mielőtt még papírra vetnénk ezeket az útmutatókat, meg kell, hogy beszéljük itt a bizottságban. Hadd utaljak néhány pontra, hogy lássuk, mire kellene reagálniuk, amit szeretnének, és mi az, amit szeretnének, hogy figyelembe vegyek a jelentésben a válság időszakában hozott költségvetésnek mindig takarékosnak kell lenni. Takarékos költségvetésre van szükség, amely ugyanakkor határozottan azokat a prioritásokat is tartalmazza, amiket mindenképp meg akarunk valósítani a stabil, fenntartható fellendülés érdekében. Az európai 2020-as stratégia célkitűzései a költségvetést azokra az elemekre koncentrálják, amely a foglalkoztatás és növekedés körül vannak. Pontosan ezekre az elemekre kell nekünk is koncentrálni. Ezeket az elemeket kell nagy figyelemmel kezelnünk, akkor, hogyha ki akarunk lépni a válságból. A legtöbb ország e válságban most benne van. Éppen ezért fontos, hogy a kis és középméretű vállalatokra sokkal nagyobb figyelmet fordítsunk, hiszen ezek stratégiai jelentőségűek a fejlődésben. A gazdasági növekedés gerincét adják, erősítik a foglalkoztatást. Három európai munkavállaló közül kettő KKV-ban dolgozik. Valóban ez a gerince ez a szektor a gerince az európai gazdaságnak. 2013-ban ezt figyelembe kell vennünk. Éppen ezért új munkahelyeket kell tudni teremteni a költségvetés segítségével is. A fiatalok gyors munkaerőpiaci integrálása nagyon fontos. Azok, akik kikerülnek a munkaerőpiacra, de még nincs munkahelyük, azokat munkához kell segíteni. Nem akarom most a különböző ö, 2013-as költségvetési fejezetek részleteit elmondani, majd a szakbizottságokban ezt nyilvánvalóan mélyebben elemezni fogjuk. De ezzel a dokumentummal egyértelműen világosan ki kell tudnunk fejezni azt, hogy az európai bevételek többletértéket jelentenek. Különösen akkor, hogyha a legfontosabb prioritásokra tudunk koncentrálni. Ezek alapján tudjuk, hogy Európában többletértéket jelenthet a költségvetés és a nemzeti költségvetésekkel együtt a következő időszakban szinergiákat kell tudnunk kialakítani. Olyanokat, amelyekkel a gazdaságot újra növekedési pályára lehet terelni. Ezek az én célkitűzéseim, és várom megjegyzéseiket ezzel kapcsolatban. 2013 a pénzügyi költségvetés hetedik éve az utolsó a programidőszakban. Ennek a programidőszaknak az utolsó éve, és természetesen figyelembe kell vennünk azokat a tapasztalatokat, amelyeket a legutóbbi 2012-es közvetítések során is sikerült kidolgoznunk. Ez a legutóbbi tapasztalat. És ez még itt van bennünk is. Erre kell támaszkodjunk, és Sidonia Francesca Balzani által felhalmozott tapasztalatokra építkezni kell tudnunk a következő tevékenységek során. Nyilvánvaló, hogy egy válságidőszakban a tagállamok a 2013-as költségvetésük megfogalmazása és végrehajtása során éppen a válság miatt sokkal nagyobb figyelmet fognak fordítani a kifizetésekre. Mégis úgy gondolom, hogy helyes az, hogyha továbbra is az európai forrásokba való befizetéseket teljesíteni tudják. Nem szabad Európát válságba kergetni, de takarékos költségvetéssel 2013-ban a támogat növekedésre koncentrálva mégis sikeresek lehetünk. Köszönöm az előadónak. Most javaslom, hogy hallgassuk meg Derek Vont, aki a többi intézményről fog beszélni. Ezután pedig folytassunk általános vitát arról, hogy hogyan is készüljön el a költségvetés tervezet. Derek, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy megkaptam ezt a pozíciót, és remélem, hogy megfelelek majd az elvárásoknak. A kollégáim most már megadták a kontextust, amelyben szeretnék szólni, és pedig az egész Európai Unión keresztül. Az egész Európai Unióban komoly gazdasági és pénzügyi kihívások vannak, ezekre pedig fel kell készülnünk, akkor, amikor a parlament költségvetését és a többi intézmény költségvetését tárgyaljuk meg. Lewandowski biztos tegnap az összes intézménynek küldött egy levelet, és bátorította őket, hogy 1,9% alatt tartsák majd az emeléseket, és ez pedig az inflációval is lépést tart. A jelentésemben nagyon lényeges szerepet játszott az időzítés. Tehát nagyon szoros a menetrendünk, és pedig két ok miatt. Az egyik ok az az, hogy garantálni szerettünk volna, hogy meg állapodunk itt körülbelül a nagy vonalakban, és tavaly pedig ez fordítva volt, mert a büró hamarabb döntött, mint mi itt az irányelvekről, de most mi szeretnénk előbb itt megállapodni. És a másik ok annak, hogy a menetrendünk nagyon szoros, az, hogy március vége előtt döntenünk kell itt a felbecsült értékekről, és így a költségvetés tervezetet a bizottság megfelelő időben tudja megkapni. De a saját jelentés tervezetemre áttérve mindenki megkapta ezt, és az első pontra térnék most át. Szeretném volna a kollégák figyelmét itt felhívni arra, ami a bekezdés végén van, és ez az egésznek a lényege. Itt pedig a összes költségvetési intézménye igazgatási költségvetésük befagyasztásáról van szó. Tehát egy abszolút befagyasztásra lenne szükség. Ezen kívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy természetesen a jogilag kötelező, érvényi kötelezettségeket pedig tiszteletben kell tartani. Tehát ez vonatkozik az összes tárgyalásunkra a büróval is. Szerettem volna még néhány elképzelést megosztani önökkel, hogy a penne parlament költségvetésében hol takarékoskodhatunk. Nem akarok itt nagyon részletes lenni, de néhány tágabb elképzelést szeretnék megosztani a kollégákkal, hogy hol tudunk takarékoskodni. A következő oldal tetején azt látjuk, hogy egy szorosabb intézmény együttműködésre van szükség a technológia, a humán erőforrások és az épületek tekintetében. A régiók bizottsága és az EGSP is előadta, hogy van egy közös megállapodásuk arról, hogy hogyan tudnak szorosabban együttműködni, ezt mi is modellként használhatjuk fel, hogy hogyan tudnak az intézmények szorosabban együttműködni. Egy kicsit lejjebb ugyanezen az oldalon, más lehetőségekről is szólok, hogy mert úgy tűnik, hogy mindig vannak olyan költségvetési sorok, ahol nem költjük el egyszerűen a pénzt. Tehát igazából ez már tendenciának is tűnik. Ezeknél a költségvetési soroknál pedig meg kell néznünk, hogy hol lehet takarékoskodni. A kilences pontban pedig azt javaslom, hogy az utazáshoz kapcsolódó összes költségvetési sor 2013-ban kerüljön befagyasztásra. És a azt is javaslom, hogy a képviselők semmelyik személyes juttatását ne indexálják a parlamenti ciklus végéig. De hogyha a kollégák erről szeretnének vitázni, akkor legyen. Például rugalmasak lehetünk abban, hogy 2013 végéig be ezeket a költségeket, és ne a ciklus végéig. Igen, az épületekkel való politikánk eléggé ellentmondásos volt, és szeretnénk, hogyha sokkal átláthatóbb lenne az épületekre vonatkozó politikánk. De itt a bekezdés utolsó gondolatai azt sugalják, hogy tájékoztassák a épületprojektek eh, helyzetéről eh, az érintetteket. Tehát nagyon fontos az, hogy itt eh, az épületekkel kapcsolatos politika tekintetében korán kell tájékoztatni. Most a hetes pontra térnék át. Elképzelhető, hogy a kollégák vitát indítanak erről. Itt a lényeges hosszú távú megtakarítások elérésé érdekében fontolóra kell venni az EP költségvetésnek független értékelését. Ezt soha nem értük el igazából teljesen, de szerintem nagyon fontos. Megnézheti a parlament költségvetését egy külső szakértő cég, és lehet, hogy más szempontok alapján dönt, hogy hol tudnánk takarékoskodni. Természetesen eh, kérdéses, hogy ki jön be vizsgálódni, és mit néz meg. Nyitott vagyok a vitára. Elnök úr, a parlament költségvetéséről ennyit szerettem volna mondani. A többi intézmény viszonylatában is eh, a befagyasztást javaslom, azonban egy kis játékteret eh, hagyok, és azt írom, hogy bátorítjuk őket, hogy fagyasszák be költségvetésüket. Tehát nyilván lesznek olyan intézmények, mint például a bíróság, amely nagy nyomás alatt lesz, és elképzelhető, hogy további forrásokra tart majd igényt. De a többi intézménynél is ezt javaslom, azonban mégiscsak hagyok egy kis játékteret. Egészen röviden, elnök úr, ennyit szerettem volna szólni megpróbálunk rövidek lenni, és szeretném a kollégáknak is megköszönni, amennyiben együttműködnek a takarékoskodás érdekében. Köszönöm. Bien, merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. Köszönöm az előadónak. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy tartsuk be nagyon szigorúan a határidőket. Decemberben már feltettem a kérdést a koordinátoroknak, szerettem volna tudni, hogy szeretnék-e, hogyha megismételnék ezt a, ezt a guidelines gyakorlatot, mielőtt a, a parlament elnöksége elfogadja a becsléseket. És még azelőtt, hogy a bizottság benyújtaná a saját költségvetési tervezetét. A koordinátorok mellette voltak politikai szempontból szükségesnek ítéltük azt, hogy a parlament megnyilvánuljon a plenáris ülésen a 2013-as költségvetési perspektívákról és bemutassa ajánlásait már az év elején. Ez egy rendkívül zsúfolt ütemtervet tesz szükségessé. Különösen Derek von első jelentését illetően. ezt már a következő találkozónkon meg kellene szavazni. Köszönöm, elnök úr. Ahogy Lavia úr is mondta, valóban nem a legjobb időszakban vagyunk most gazdaságilag, és nem könnyű költségvetési tervezetet készíteni, amikor valamennyi tagállamban azt látjuk, hogy jelentősen át kell alakítani a költségvetéseket. De igaz az is, hogy a költségvetésünk szerencsére nem deficites. És ezért továbbra is meg kell maradnunk amellett az irányvonal mellett, amit eddig képviseltünk. Nem kérünk senkitől lehetetlent, nincs szükség nagy költségvetés növelésre. De igaz az, hogy olyan fontos területekre kell koncentrálnunk, például az innováció, a kutatás, vagy a külpolitika, amelyek az Európai Unió, Unió számára fontos szakpolitikák. Ezért olyan költségvetést szeretnénk, ami segíti a tagállamokat, és segíti őket felkészülni és reagálni a válságra. Például a, a növekedés és a foglalkoztatásban, amit Lavia úr is említett, illetve az ifjúság területén van szükség beavatkozásra, itt vannak a legnagyobb hiányosságok jelenleg. De szeretném, hogy nem a, hogyha ne a megszorítást helyeznénk a középpontba, egy pozitív kifejezéssel illetnénk ezt például befektetés, támogatás. Így tudjuk finanszírozni azokat a politikákat, amelyek az Európa 2020-as stratégiához alkalmazkodnak a költségvetésünknek ezt a stratégiát kell támogatnia, hiszen ha, ha nem tesszük ezt, akkor a 2020-as stratégia más korábbi tervekhez hasonlóan meg fog bukni, hiszen nem lesz azt támogató elégséges forrás. Most is hasonló helyzetben vagyunk, mint az előző években, és azt gondolom, hogy a parlament kellően felelős szerepkörben van ahhoz, hogy növeléseket kérjen, és így tudunk segíteni a politikák finanszírozásában. Akárhogy is, meglátjuk, hogy mi ilyen javaslatot nyújt be a bizottság, és az Európai Parlament ezután fog megnyilvánulni. Szeretnék néhány kérdést feltenni alapvetően a bizottságnak, de hát meg kell várni az ő tájékoztatásukat. 2013. júliusban be fog lépni Horvátország. Ez is egy olyan tagállam lesz, amelynek szüksége lesz szakpolitikai támogatásokra, és az Európai Parlamentnek, a bizottságnak és az intézményeknek is szereplője lesz, és ellenezni fogja a kiadásokat. Horvátország csatlakozásához tehát további pénzösszegekre lesz szükség, és ahogy bármilyen más bővítés esetében is, a bizottság javaslatot fog tenni a költségvetés tervezetében, arra, hogy módosítást tegyünk már az év elején, vagy júniusban, júliusban, amikor Horvátország valóban belép. Tehát ezzel kapcsolatban lesznek még kérdések. Köszönöm, Aider. Azt gondolom, hogy Horvátország valóban jelentős költségvetési téma lesz közöttünk. Nem csak a parlamentben, hanem más intézményekben is. Salvador Garriga. Köszönöm, elnök úr. Micsoda véletlen, hogy a két első hozzászólás a költségvetéssel kapcsolatban spanyolul hangzik el. Szeretném ott folytatni, ahol Giovanni Levia abba hagyta. Már ötödik éve tombol a gazdasági válság. Az első kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak, az hogy mi a mi feladatunk 2012-ben. Tudnunk kell, hogy pontosan mennyit segített az Európai Unió költségvetése leküzdeni a gazdasági válságot a tagállamokban az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy elég sokat. Ahogy Eider kolléganő is elmondta, mi nem költünk, hanem befektetünk. És azt gondolom, hogy a befektetés mindig növekedést generál, és lehetőségeket teremt a gazdaság számára. Ezért úgy gondolom, hogy ez kell, hogy az iránymutatónk legyen a következő költségvetés kialakításának során is. Tehát ismét egy központú költségvetést kell megalkotnunk. Ahogy frakcióm tagjai is elmondták, a költségvetésen ott lehet spórolni, ahol az adminisztratív költségekről van szó. A közösségi intézményekben és az unió költségvetésben ugyanakkor az adminisztrációs költségek nagyon alacsonyak, mégis azt az üzenetet kellene közvetítenünk a közvélemény számára, hogy tudjuk csökkenteni az adminisztratív kiadásokat, és fenntartani az alapvető fontosságú befektetési részt. Természetesen tudjuk, hogy szigorú feszes költségvetést kell megalkotni. Viszont a megszorítás szónak szerintem egyáltalán nincsen negatív értelme. Ez mindössze azt jelenti, hogy mérsékeljük a kifizetéseket. A tagállamokban ez általában jelentős csökkentéseket, visszavágásokat jelent, de számunkra a megszorítás nem más, mint az irányok jobb meghatározása tehát annak jobb meghatározása, hogy hol tudunk kismértékben növelni a kifizetéseken. A tagállamok költségvetésében általában 2013-ban egyetlen terület növekszik, ez pedig éppen az Európai Uniónak adott hozzájárulások, befizetések. Tehát ezt sohasem szabad szem előtt évesztenünk, amikor a tanácssal tárgyalunk, Tehát, hogy a megszorítás közösségi szinten nem visszavágást jelent, nem a kifizetések csökkentését jelenti. A megszorítás valójában nem jelent mást, mint hogy jobban választjuk meg azokat a célokat, melyekre az erőforrásainkat összpontosítjuk. Jelenleg még nagyon korai szakaszában járunk a költségvetési eljárásnak, ezért nincs másra szükség, mint egy bizalmi szavazásra az előadók számára, Vogan és Lavia urak számára és próbálunk a lehető legkonstruktívabban megnyilvánulni az eljárás során, hiszen tudjuk, hogy a cél nem más, mint hogy összebékítsük az eltérő álláspontokat az intézmények között. És végül szeretném megjegyezni, hogy soha nem történhet meg az, ami az elmúlt évben történt. Nagyon világos elképzelésekkel kell érkeznünk a tárgyalásokra, és ezt a tagállamok felé is képviselnünk kell. hiszen hogyha ezt nem tesszük, akkor ismét a tanács fog mindent eldönteni, és azt gondolom, hogy ezt szeretnénk elkerülni. Köszönöm. Köszönjük, Szálvador. Úgy gondolom, hogy az ön utolsó mondatát valamennyien osztják, akik részt vettek ezen az egyeztetésen. És ezt fel kell majd idéznünk ma délután is, amikor Lewandowski biztossal fogunk eszmét cserélni. mind a fogyasztás, mind a hitelek, mind pedig az újraértékelés olyan témák, amelyekkel kapcsolatban az utolsó pillanatban találkoztunk jelentős nehézségekkel a legutóbbi egyeztetés során. Karl Aglund. Thank you, Mr. Köszönöm. Elnök úr, mindenek előtt szeretnék gratulálni önnek és kollégáinak, akik kinnülnek a pódiumon, hogy újra választották őket. Nagyon örülünk, hogy ott ülnek. Álvaro úr, az árnyék előadónk a következő év költségvetéséért sajnos nem tud itt lenni. De La Via úrnak is, és Vón úrnak is gratulálok feladatukhoz. A következő év költségvetéséről szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy van egy állandó előadónk. Hiszen olyan helyzetben vagyunk, amikor nyilvánvaló az, hogy rengeteg kötelezettségvállalás van, a kifizetések problémásak lehetnek, és a tavalyi tanácssal folytatott vitánk során is arra jutottunk, hogy a tanácsnak ki kell fizetni a számláit, és ez néha aggasztó. Nagyon fontos ez a következő több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásoknál is nem lesz könnyű, de valószínűleg eh, a többéves pénzügyi keretről szóló vita is érinti majd a 2013-as költségvetést. Örülök annak, hogy hallhatom, hogy La Via úr megszorításokról beszélt, hiszen megszorításokra szükség van, azonban gondolnunk kell arra is, amit az előadó mondott, hogy nézzük meg, hogy mely kiadások generálnak növekedést mi frakciónk szeretne takarékoskodási intézkedéseket abban a tekintetben, hogy az elfogadható kötelezettségvállalásokat természetesen teljesítsük, azonban a fókuszt inkább a növekedést elősegítő elemekre helyezzük. Valószínűleg hasonló javaslatokkal állunk elő, mint tavaly, főleg akkor, amikor megnézhetjük a ralokat, és néhány tavaly tett megállapodásunk pedig az idén is érvényes. Még akkor is, hogyha számos kolléga számára az érzékeny téma. Tehát biztos, hogy visszatérünk különféle kezdeményezésekkel, hogy hogyan tudjuk itt a növekedést előmozdító elemekre hiszen ha ezt nem tesszük, akkor nem túl realisztikusak az elképzeléseink. És kollégám Herbrandi úrral is majd eh, szeretnék visszatérni erre a Vón úr jelentése kapcsán. Köszönöm. Merci, Jean. Köszönjük, Bokros úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Hadd figyelmeztessem Lavia urat arra, hogy a költségvetést ne irreális kontextusba helyezze. A növekedés és a foglalkozás támogatású költségvetések nek ma nincs itt a helye. Két oka van ennek. Az egyik az az, hogy Európai Uniós költségvetés túl kicsi ehhez. Ez nem tudja következ, közvetlenül támogatni a növekedést és foglalkoztatást, hanem a feladata is az, hogy olyan beruházásokat támo, támogasson, amelyek nagyon szűkös területen csökkenthetik a munkahelyek lerombolását, megszűnését másút, és enyhítsék a recesszió negatív hatásait. Ez az első pont. A második pont, hogy ma még a nemzeti költségvetések is abban a helyzetben vannak, hogy nem igazán tudnak hozzájárulni a foglalkoztatás és növekedés kérdéseihez. Két országot tudnék mondani én is, amiről a tisztelt képviselők is beszéltek. A spanyol és az olasz kormány nem engedheti meg magának azt, hogy a költségvetési kiadásokat növeljék, épp ellenkezőleg be is jelentették egyértelműen, az Elpais tegnapi címlapján is rajta volt, hogy fél millió munkahelyet, munkahely fog megszűnni Spanyolországban idén a válság következményeként. És Mariano Rajoy kormányának nincs más választása, mint hogy ragaszkodjon a megszorító intézkedésekhez, és ezt az előző kormánynál lelkesebben teszik meg, legalábbis ahogy mondták, a munkanélküliségi ráta ennek következtében még magasabb lesz ezen kívül fontos az is, hogy figyelembe vegyük, hogy az egész eurózóna, nem csak az egész Európona, hanem, hanem Európa is recesszióban van. Még több munkahely szűnik meg, és az Európai Unió költségvetésének a szerepe nem a munkahelyteremtés, nem a növekedés teremtése, hanem az, hogy olyan infrastruktúrát hozzon létre, amely segíti az oktatást, támogatja az innovációt, és ennek következtében majd lehet ennek enyhítő hatása az egyébként negatív tendenciákra. Nem várhatjuk éppen ezért ennek következtében az, hogy a növekedés az európai költségvetésből származzon amit nekünk tennünk kell, az az, hogy sokkal pontosabban meghatározzuk azokat a prioritásokat, hogy mire akarunk többet költeni, és a, a megszorító intézkedések következtében mit kell drasztikusan csökkenteni. Ezért igen, örülök Derek Von megközelítésének, aki azt mondta, hogy az, az, ha általános befagyasztás igencsak ajánlatos lenne, ennek keretében természetesen bizonyos rugalmasságot fenn kell tartani de mégis igen erősen azt ajánlom, hogy a legfontosabb prioritás, ahol növekedésre van szükség, az, az Horvátország csatlakozásából adódik, és nem másból. Emiatt kellene lényegesen csökkenteni az adminisztratív költségeket, épületköltségeket, infrastruktúra költségeket és az alkalmazottak kiadásait. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégánk. Elgatropol. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni, hogy az elnökséget újra választották. A plénumon folytatott vitával kezdeném, amely Strasbourgban volt hallható. 521 szavazattal elutasította a fiskális paktumot szükségtelenként, amely nem a közösségi módszeren alapul. És Elmar Brockot idézném a konzervatívok részéről, aki egy kulcsmondatot nyilatkozott. Nem csak takarékoskodnunk kell, hanem strukturális reformokat nem csak el kell határoznunk, hanem tudatosan megvalósítanunk, és ehhez tudatosan befektetnünk kell. A parlament nagy többséggel e mögött volt. Ez természetesen vonatkozik a tagállamok politikájára, de vonatkozott ránk is, hogy milyen irányelv mentén politizáljunk a költségvetésben. Hogyha a parlament 521 szavazattal, meggyőző többséggel ilyen állásponton van, akkor nézzük meg, hogy ez a mi vitánk számára mit jelent. Esetleg eh, kritikusan kell szemlélnünk a tavalyi tanácssal folytatott megbeszéléseinket is. Az irányvonalunk legyen az, és most ismét Brockot idézem, hogy közösen eldöntöttük, mind a három intézmény, a tanács, a bizottság és a parlament, hogy az EU 2020-as stratégia számunkra a döntő politikai irányvonal, hogy eh, hol fektessünk be tudatosan mibe. És egyetértek Bokros úrral abban, hogy itt főleg az infrastruktúrával van szó, hogy fenntartható növekedést, innovációt, oktatást, képzést finanszírozunk, és hogyha minden jól megy, akkor ebből keletkezhetnek majd az új munkahelyek. Azonban ezekre a dolgokra kell koncentrálnunk, és ebben egyet is értettünk. Most az a helyzet, és ezt a kollégáim is elmondták, hogy a tagállamokban nagyon nehéz a helyzet. És mindenhol spórolni, spórolni, spórolni. A legfőbb lózunk. Az államokat azonban agyon is lehet spórolni, hogyha semmi más ösztönző nincsen. Nem arról beszélek, hogy szükséges az adósságokat csökkenteni, de úgy tűnik, hogy Görögországban eléggé problémás ez hiszen a takarékoskodás és a tudatos befektetés között nincsen egyensúly. És itt ismét a Bokros urat és a többieket idézném. A tanács óriási nyomást gyakorol ránk, mindenkinek takarékoskodni kell. Persze, takarékoskodni kell, igen, az európaiak nem táncolhatnak ki a sorból, nincsen külön kolbász. Rendben. A tagállamoknak mind csökkenteniük kell az adósságaikat, az európai költségvetésnek azonban nincsenek adósságai. Ez a tanácsnál nem túl népszerű, azonban mégis fontos érv lehet, hogyha arról van szó, hogy mit tegyen az európai szint, mire koncentráljunk a közeljövőben. Továbbra is az a véleménye hogy az Európa 2020-as stratégia mentén nagyon jó érveink vannak, hogy a költségvetést miért szeretnénk bizonyos területeken növelni. Éppen azért, hogy elérjük ezeket a célokat. Éppen ezért kérdezem meg önöket, és ez döntő stratégiai kérdés lesz. Szeretnénk ezt? Akarjuk ezt a konfliktust a tanácssal? Megvan a veszélye, hogy elveszítjük, de hagyhatjuk is az egészet. Tehát ah, úgyse csinálhatunk semmit a tanácssal, de hogyha ebből indulunk ki, hogyha nincs elég bátorságunk a tanácssal szembe menni, és kijelentjük, hogy nincs értelme, és a tanács cél számaival megelégszünk, akkor a belső nyomás, amit most a szocialisták is mondtak, és amit Bokros úr is mondott, és amit én szeretnék, az az, hogy legalább súlypontokat szabjunk meg, hogy milyen újraelosztás legyen a költségvetésben. Hiszen, hogyha súlypontok sincsenek, akkor sehol sincs a politikánk. És stratégiailag meg kell válaszolnunk ezt a kérdést. Vagy az egyik stratégia mellett döntünk, hogy növelünk bizonyos területeken forrásokat, amelyeket most beazonosítottunk, ez is egyfajta újraelosztás, vagy pedig, hogyha tárgyalásokon megint mi vagyunk a vesztesek, akkor belül kell egy újraelosztást kialakítanunk. Ezt szeretném megvitatni a kollégáimmal, hiszen ugyanaz lesz a helyzet, mint novemberben a költségvetési megbeszéléseken, és ez nem volt túlságosan üdvös számunkra, és parlamentként nem igazán kerültünk ki ebből győztesként. Egy második megjegyzésem is lenne Derek Vaughan jelentéséhez nagyon észszerűnek tartom a javaslatokat, hiszen így meg tudjuk indokolni, hogy a bizottság költségvetésének miért kellene meredeken emelkednie, nagyon óvatosak legyünk az igazgatási költségeinkkel is. Igen, tudjuk, hogy mennyire nehéz a helyzet. Azonban tetszik, hogy nagyon óvatosan bánik az Európai Bírósággal, tehát legyen olyan helyzetben a bíróság, hogy el tudja végezni a munkáját. Azonban egy bizonyos önfegyelmet is kell tanúsítanunk a saját költségvetésünkkel. Mindent meg kell fontolnunk, hogy hol lehetünk hatékonyabbak, hol lehetünk jobbak, igenis szorgalmazzuk a jobb menedzsmentet. Még mindig egy olyan egyensúlyban vagyok érdekelt, hogy legyen, legyünk hatékonyak, azonosítsuk be a témákat, ahol érdemes befektetni az EU 2020-as stratégia értelmében. Azonosítsuk be azokat a területeket, hogy hol tehetünk többet, és hol vannak azok a területek, amelyek az Európai Uniót többlet értékekhez juttatják. Köszönöm szépen. Merci, Elga. Köszönjük, Elga. Andreas Szál. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is gratulálok, hogy a szakbizottság elnökének újra választották. Nekem ez a negyedik költségvetésem, legalábbis amiben részt veszek. Megint anélkül kezdjük a költségvetés készítési folyamatot, hogy nem tudjuk pontosan, hogy az európai alapok felhasználása hogyan segítette az Európai Unióban a gazdaságokat. Fogalmunk sincs róla. Gariaga úr azt mondta, hogy úgy gondolja, azt hiszi, hogy az EU források segítik, kisegítik a válságból az országokat, de nincsen -e semmi alapja, hogy mondja arról van szó, hogy beruházásokra van szükség, hogy növekedjen a gazdaság, de hol, hol van a beruházásra szükség? A, legalább azt kell tudnunk, ez a minimum, hogy tudjuk, hogy ahol van ráfordítás, ott milyen eredménnyel segítették az országok gazdaságának a növekedését. Például olyan programok, mint a globalizációs és kiigazítási alap. Rengeteg forrás volt ebben a programban, de nem tudjuk, hogy hányan jutottak hozzá. Nem tudjuk, hogy milyen vállalatokhoz került, nem tudjuk kihez, nem tudjuk, hogy az érintettek közül hánynak sikerült új munkahelyet kapni. Fogalmunk nincs, és mégis rengeteg pénz folyik bele. Szeretném megemlíteni azt a tényt is, hogy Görögország például az EU-hoz való csatlakozás óta 60 milliárd európai EU-t eh, e kapott a strukturális alapokon keresztül csak Mire használták ezt a pénzt? Meg tudja mondani valaki? Nem igazán tűnik úgy, hogy ezt a gazdaság növelésére. Valószínűleg a fogyasztás növelésére használták, de nem a gazdaságére. Fel tudnám sorolni. Egy lista van a strukturális alapokról, amelyeket a válságban lévő országok már mind lehívtak, és hova került ez a pénz? Nem lehet állandóan még több pénzt kérni az adófizetőktől azért, hogy aztán kidobjuk az ablakon. Persze tervezhetünk óriási költségvetést is, de ha nem tudjuk, hogy hova megy a pénz, mire költik, akkor felesleges. A válság idején úgy gondolom, hogy ez a kérdés, amit most felvetek, nagyon fontos kell, hogy legyen. Elutasítom azt, hogy, hogy a tagállamoknak pénzt adjunk akkor, hogyha nem tudják bizonyítani azt, hogy hogyan költik el ezeket a forrásokat. Köszönöm. Merci, euh, Madame Andreasen. Köszönjük Andreasen asszonynak. Az első ponttal kapcsolatban, amelyet említett, hogy mi volt az eredménye az, az Európai Globalizációs és Alkalmazkodási Alapnak, erre nagyon pontosan tudok válaszolni, önnek igaza van ebben. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a projektek és a jövőbeli projektek követésével kapcsolatban egy más szervezetet fognak megbízni a, a Költségvetési Bizottságon belül egy munkacsoportot. Javasolnám, hogy az, ennek a munkacsoportnak az első feladata az legyen, hogy válaszoljon az ön első kérdésére. A második megjegyzése egy politikai kérdést vet föl, ami alapvető fontosságú a válsággal kapcsolatban. Ez pedig nem más, mint hogy lehet-e feltétele annak, hogy valaki a strukturális és kohéziós alapokból részesüljön. Tehát azok az országok, melyek nem tartják be a költségvetési iránymutatásokat és a költségvetési fegyelmet, azok részesülhetnek-e ezekből az alapokból? Ez egy nagyon fontos kérdés, szakértő bizottságok foglalkoznak ezzel, és a megfelelő pillanatban majd állást is tudunk foglalni ezzel kapcsolatban. Ebben a szakaszban tájékoztatnám önöket arról, hogy megkaptuk ezt a nagy üléstermet, ami a Költségvetési Bizottság munkájának minősége iránti elismerésként is értelmezhető. Van ugyanakkor egy hátránya ez pedig az, hogy a kávét nem hozzák be ide. Viszont kávét találnak a terem kiáratánál. Tehát azok, akik szeretnének egy kis kávét ahhoz, hogy megfelelően kísérjék a következő hozzászólók gondolatait, azok kimehetnek és hozhatnak maguknak. Most Megadom a szót a további hozzászólóknak, Gembrandin úrnak először is. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem is lehetne jobban megmutatni, hogy mennyire komolyan vesszük a megtakarító intézkedéseket, mint hogy kint van a kávé. Nos, hát ennél nincs is jobb módja, hogy ezt illusztráljuk. Először is gratulálok önnek és az alelnököknek, hogy újra választották, illetve megválasztották őket. Én nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. Szeretnék, ahogy Karol is mondta, és Derek, a többi intézményre összpontosítani, különösen a saját házunk az Európai Parlament költségvetésére. Egyetértek javarészt azzal, amit Derek elmondott, és nagyon örülök azoknak a dolgoknak, amiket felvetett. Talán néhány elemet kiemelnék, amit ő is elmondott akkor, amikor az átfedéseket, haté- hatékonyságot nézte. Szerintem sokkal több, sokkal átláthatóbb költségvetésre van szükség. Nagyon nehéz megtalálni, hogy mire költünk. Tavaly is látok már például az európai többletérték külön egységénél, amit a mi bizottságunk nem akart, de mégis valahogy a folyamatban lett valami, aminek ugyan más a neve, de, de ugyanaz a tartalma, a jelentése. Úgyhogy ezért mondom, hogy az átláthatósággal még sokat kell foglalkoznunk, és azzal, hogy végül is hogyan véglegesítjük majd a saját költségvetésünket abban a nagyon furcsa kapcsolatban, amit a szakbizottság, a bizottság, ami a szakbizottságunk és a, bizot, a büró között van. Fontosnak tartom azt, amit Derek az EP költségvetésének újraértékelésével kapcsolatban vetett fel. Ezt már korábban is kértük, tavaly például, két különböző állásfoglalásban is. A plenáris a saját szolgálatától kérte, hogy egy ilyen tanulmányt készítsenek, de eddig a főtitkár elutasította ezt. Tegnap például volt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak vele egy ülése, újra kértük, és ő újra azt mondta, hogy nem látja okát annak, hogy ezt az értékelést megcsinálják. Szerintem ezt a Költségvetési Bizottságnak vagy a Kokóbónak nem szabad elfogadni. Ha a plenáris kér egy ilyesmit, akkor én úgy gondolom, hogy ezt meg kell tenni. Azt, azt akkor abban el kell járni. Az állásfoglalásunkban is megismételtük, és azt mondtuk, hogy nem, hogy csak szükség van rá, hanem emlékeztettük a szolgálatot és a bürót is arra, hogy ezt már korábban is kértük, és valóban hiszek abban, hogy ezt mielőbb meg kell kapnunk ezt a költségvetés értékelést. Tavaly kértük, hogy azt felhasználhassuk a 2012-es költségvetés készítéséhez. Túl késő volt, az igaz, de abszolút biztos vagyok abban, hogy idén feltétlen szükség van rá. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Grand Ferm. Köszönöm, kedves kollégám. Grand Ferm. Köszönöm, elnök úr. Néhány további megjegyzést hadd mondjak az általános költségvetésről, de természetesen én magam is gratulálok a megválasztásához. Nagyon elégedett vagyok én, és örülök annak, hogy újra választattak a önt, hiszen nagyon jó volt az együttműködés szelleme szakbizottságban, és biztos vagyok abban, hogy Lájen úr, mint új elem a bűróban, az teljes mértékben folytatni tudja majd azt, amit Álvaro úr az elődje teljesített. Bokros úr, mondta, hogy az EU költségvetés túl kicsi ahhoz, hogy valós hatással legyen az EU gazdaságára. Ez igaz persze, de mi, mi a konklúzió? Az, hogy növessük, növeljük, hogy legyen hatása? Ez lenne szerintem az észszerű következtetés. Persze ezt megértem, hogy nehéz, de hogy komolyan legyek, mindenki érti azt, hogy a beruházás, a gazdasági ösztönzésre szükség van, de még mindig nem, nem kerül erre sor mert azt mondják, hogy politikailag nem lehetséges. De hogyha jó, ha politikailag nem lehet jót tenni, akkor nagy bajban vagyunk. Akkor sokkal mélyebben kell ezt megvizsgálni, és éppen ezért úgy gondolom, hogy horizontális kérdések megvizsgálására van szükség. Meg kell tudni győzni a tanácsot, a tagállamokat arról, hogy bizonyos dolgokat szükséges meglépni. És ennek lesz hatása amit Francesca Bázán is mondott a tavalyi költségvetésről. Nézzük meg a bizottság programja, azért a végrehajtás, az elemzés, hogy hol van, mire megy el a pénz, és hol van több pénzre szükség. Tehát alap, megfelelő alapokra van szükség olyasmire, ami hasznos. Nagyon fontos éppen ezért az, hogy a Francesca által felvázolt úton tovább menjünk. Nagyon fontos, hogy még mélyebb legyen a vizsgálat, és abszolút biztosan tudjuk, hogy mindaz, amit lehívnak, azt megfelelően költik el. Andreas asszony is erről beszélt. Talán nem tudunk teljesen egyetérteni vele, de azok, akik tudni akarják, azok nagyon sok helyen tudnak utána nézni a strukturális alap, strukturális alapok felhasználásának. Nagyon sok elemzés szám van. Én magam Svédországban egy nemzeti bizottságot beszél, vezetek például a szociális alapok nemzeti értékeléséről. Rengeteg eredmény van, tehát nagyon sokat lehet tudni, hozzá lehet férni azoknak, akik akarnak, de bele kell csak nézni. A második dolog, ha erősíteni akarjuk az érveinket, a tagállamokkal és a tanácsal való vitában, ami persze nagyon kemény lesz, ahhoz nagyon jól együtt kell tudni mörködni a parlamenti szakbizottságokkal, hogy segítsenek az elemzésben, a helyzet elemzésben a programokról, és a programozási időszak végére kerülünk már. Meg kell nézni, hogy mire van még szükség a pénzügyi keretekből, mi van még hátra. Fontos, hogy megfelelő időben kezdjük meg az együttműködést azokkal, akik szilárdan, ele- és egy nagyon szilárd programelemzést kapjunk. Biztos vagyok abban, hogy ahol nincs arányos költés, akkor ott változtatni lehet, de egyébként úgy gondolom, hogy az az általános megszorító intézkedés az alapfeltétel a gazdaságban, sajnos. És ez eh, valóban meghaladja a gazdaságilag észszerűt, és ez egy olyan kifejezés, aminek az alkalmazása káros Európa jövőre. Ezt szeretném kérni az előadótól. Köszönöm. Merci, euh, mon cher collègue. Köszönjük, kedves kollégám, Monika Holmeier. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Derek Bonnak köszönetet mondani, mert tegnap már beszélgethettünk a fő vonalakról. Javaslatát a legtöbb területen nem csak hogy kompatibilisnek, hanem nagyon jó javaslatnak tartom. Tavaly a parlamenti döntésekben már megállapodtunk arról, hogy olyan időben, ahol kint a világban nagy gondok vannak, akkor a parlamentnek sem szabad túlzó új javaslatokkal, mint költségvetés emelést elfogadnie. A parlament igaz, adminisztrációjának persze megvannak a maga elképzelései, ami érthető, de nagyon sok mindent egyszerűen nem lehet ilyen nehéz időkben előterjeszteni. Tegnap egy újságíróval léptem kapcsolatba, aki nagyon kellemetlen módon e ház egyik e, kollégájától azt a, az információt kapta, hogy a 2011-12-es parlamenti költségvetések hihetetlen mértékűek, növelések hihetetlenek voltak, és hogy az elmúlt 20 év és az el, következő 20 évre e, már elmondta az összes költségvetést. Elmondtam, a tényeket, és elmondtam, hogy a strukturális változtatások azt jelentik a parlamentben, hogy szűkül a költségvetés, a saját költségvetés, és ugye mondta az újságíró, hogy milyen kár, hogy ezt már nem tudta korábban, akkor, amikor a cikket írta, mert azok az adatoknak semmi köze nem volt a reális adatokhoz. Nagyon fontos, hogy az óvatos, takarékos kurzust, amit Lewandowski biztos levele is tartalmaz, és amelyben ön maga és az adminisztrációnak bizonyos önmegtartóztatást javasolt, tehát hogy ezt az egyértelmű vonalat kövessük az adminisztrációval való együttműködésben úgy gondolom, az elmúlt években már van némi javulás. És éppen ezért már onnan is kapunk olyan javaslatokat, ami a, a korlátozásokra vonatkoznik Például a több mint 20 milliós megtakarítása, a fordítás, tolmácsolás, megtakarítás, ez persze nem lehet mert nincsenek ilyen adataink. A közigazgatási rész, tehát az adminisztráció is már kész arra, hogy bizonyos javaslatot a strukturális megtakarítások érdekében fogalmazzon be, és amelyek arra ösztönöznek, hogy, hogy ezt vigyük tovább. Ennek van értelme. Van még olyan terület, ahol lehet változtatni, vagy lehetne azt, hogy segít egy tanulmány ebben, hát nem igazán vagyok biztos ebben. Amikor még miniszter voltam, volt három külső tanulmány, és a három külső tanulmány 15 millióért pont arra volt jó, hogy mindazt megtudjam, amit már korábban is tudtam, csak a cégek kapták ezt meg, úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy ezek az elemzések ne lehetne itt saját házon belül az adminisztrációval megcsinálni, hiszen ez sokkal kritikusabb. Adott esetben a külsősök nem is biztos, hogy úgy meg tudják eh, ítélni ezeket a folyamatokat, mint mi, hiszen mi ebben élünk, és látjuk a gyengeségeket, tudjuk, hogy hol vannak eh, pontok. De hát eh, erről beszélhetünk még. Szeretném még ötletként elmondani, hogy a hatalmas épületprojektjeinkkel kellene még egyszer valamit csinálni fel kellene szólítani az adminisztrációt arra, hogy évente kétszer legalább pontos jelentést adjon arról, hogy mi a helyzet. Nagy projektekről döntöttünk az elmúlt ciklusban. Egy kicsit meg kellene nézni, hogy most mi a helyzet a költségekkel. Észszerűen, tervszerűen folynak-e a dolgok. Ez tudnélék egy csomó lehetőséget ad a nyilvánosság számára is, hogy negatívan mutassanak vagy lássanak minket. Meg kellene találni azt a lehetőséget, hogy a parlamentnek, a az adminisztráció évente kétszer egyszerűen ad egy jelentést erről. A biztos, biztos levelével kapcsolatban egy, mondom, egy mondat, a kohézió és a kohézió hatása, elnök úr, az MFF értékek szempontjából is értékelésre kell, hogy kerüljön. Nem tudom 2013-ban mindent átalakítani, de a több éves pénzügyi kereteknél már lehet a, a kohézió, a regionális gazdaság, a regionális gazdaság tényleges fejlődése, fejlesztése. Bokros úr véleményét nem teljesen osztom. Én tudnélik, egy olyan régióból jövök, ahol 20 évvel ezelőtt a vállalati struktúra teljesen más volt. És a regionális gazdasági támogatás miatt határozottan munkahelyek jöttek, új vállalatok jöttek létre, innováció valósult meg, és a struktúra egészen más illetve egészen más vállalatok is vannak a mi régiónkban már. De azt valóban erre rá kell kérde, kérdezni, ezt pontosítani kell. Persze nem úgy, hogy a saját kohéziós politikánkat negatívan értékeljük, ez, mm, ez sem lenne teljesen igaz, hiszen vannak nagyon sikeres kohéziós területek. Tröpülasszony, a hangsúlyok meghatározása valóban fontos a tanácsal, mert ugye ez az általános hát nem fűnyíró, hanem locsoló elf, hogy mindent emeljünk, ez sem megfelelő. Ha hangsúlyokat határozunk meg, akkor ö, persze nehezebb a tárgyalás a tanácsal, de ez az általános ez az általános ö, támogatás, ahol mindent növelünk, az nem, meghat, nem hatékony. Az ifjúság, kutatás, hogyha ö, egy-egy javaslatot el, akar, el akarunk utasítani, nyilvánvalóan sokkal nehezebb arra nemet mondani, bármi legyen is az, mint egy ilyen általános megközelítésnél. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vertman asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni, hogy újra választották. Egészen röviden eh, Lavia úr jelentéséhez tennék egy megjegyzést. Tehát főleg, hogyha az ifjúságra gondolunk, akkor a képzés, oktatás nagyon nagy szerepet játszhat, hiszen csak a jól képzett fiatalok kaphatnak fenntartató munkahelyeket. És csak is így tudjuk kivezetni a fiatalokat a munkanélküliségből. Ezt az aspektust is mindenképpen figyelemmel kell tartanunk. Ezen kívül itt van az életen tartó tanulás is. 2012-ben főleg ki kell jelenteni, hogy ne felejtsük el az idősebbeket, hiszen szeretnénk őket fiatalosan tartani, szeretnénk őket tovább képezni. A kollégáim megjegyzéseimet pedig köszönettel elfogadom. Köszönöm, kedves kollégáim. Itt az idősebbek tekintetében szeretnék felszólalni, hiszen nekik is szükségük van arra, hogy foglalkozzanak velük. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Derek eh, kollega remekül kezdte, a, úgy gondolom, hogy biztos, hogy eh, az európai funkcionáriusoknak a fizetése, ugye az, az alkalmazottakkal való, eh, erre is rá lehetne kérdezni a prioritások, a megtakarítások körében nagyon fontos az ügynökségeket, a régiók bizottságát meg kell nézni, hogy hogyan járnak el, hiszen nagyon sok mindenhez hozzáférnek, de nincsen saját döntési lehetőségük. Úgy gondolom az együttműködés milliókra rúg. Tegnap este például e az EU, egy EU, nagy, EU nagykövetekkel beszéltem, és mondta, hogy mennyire örülnek adja, hogy a, örül annak, hogy az állampolgárok adó pénzeit megvizsgálják tavaly novemberben, amikor megkapta a jövő évi költséget, akkor látta, hogy óriási források vannak, amiket tulajdonképpen vissza lehetne fogni például az ellenőrzésekkel. Az Olaf, és arra lehetne fordani, hogy az Olafot erősítsük, és más olyan szervezetek munkáját, akik kiválóan végzik hasznos munkájukat. Köszönöm. Sí, mon cher collègue. Köszönjük, kedves kolléga Gájer úr. Ja, danke. Köszönöm. Elnök úr, természetesen én is gratulálok az elnökségnek enyhén megváltozott új formájában. Szerintem mindenképpen a kiadások és a minőség közötti összefüggés kell, hogy vezessen minket a tanácsal való tárgyaláson. Én költségvetés ellenőr is vagyok, és éppen ezért mindennapi kenyerem az, hogy megnézzem, hogy a tagállamokban nem csak ott, de az EU 80%-a úgy néz ki, hogy a tagállamokkal együtt menedzseljük. Tehát nagyon fontos az, hogy a tagállamokban hogyan bánnak a pénzekkel. És hogyha minőséget akarunk elérni, akkor két eredménye van ennek. Tehát tisztázzuk, hogy a tagállamoknak mekkora a felelőssége abban, hogy észszerűen vezesse a költségvetését, és észreveszük azt is, hogy mennyi takarékoskodnak, takarékoskodhatnak a tagállamok. Idéznék egy példát Németországból. Minél többet foglalkozom a témával, annál inkább az a benyomásom, hogy a nettó fogadó országok, valószínűleg ez másra is vonatkozik, de most Németországról beszélünk. Tehát a nettó befizetőknél van egy olyan érzés, amikor az európai költségvetésről van szó, hogy hát igazából ez a mi pénzünk, hiszen befizetünk a költségvetésbe, és ebből a pénzből azért szeretnénk valamit vissza is kapni, teljesen mindegy, hogy miért. A lényeg az, hogy Németországba jöjjön a pénz. Holmeyer azt mondja, rázza a fejét, Bajorország persze teljesen más, de azért egy dologra utalnék. Garancia kifizetéseket adunk például a mezőgazdaságnak, olyan üzemeknek, amelyek bizonyos területeket ökológiailag jó állapotban tartanak. Igazából minket nem érdekel, hogy kik kapják a pénzeket. Például Észak-Rajna Veszfáliában ennek az a következménye, hogy ott van az E-Power vállalat, a Rajna alsó folyásánál barna szenet bányászik ki a földből, be, teljesíti a kötelességét, hiszen rekultiválja a bányákat. És hogyha ott jó állapotban vannak a földek, akkor ez a DAX, a német tőzsdén jegyzett vállalat a német energiapolitika szeszélyei miatt lehet, hogy egy kicsit rosszabb a helyzete, de azért jó a dolga. Tehát egy fél millió eurót kap ez a vállalat az európai költségvetésből, mert a bányáit rekultiválja és jó ökológiai állapotban, jó környezeti állapotban tartja ezeket a rekultivált területeket. Tehát ennek mi köze az észszerű költségvetési politikához. Érvelhetünk úgy, hogy az RVE létkérdése ez, nem létkérdés az RVE között. Németországban visszajön egy kis pénz az EU költségvetéséből, és egy olyan vállalatnál landol, amelynek nem feltétlenül van szüksége erre a pénzre. Szerintem az ilyen pontokat kellene megvizsgálnunk, és sokkal jobbaknak kellene lennünk ezen a téren és utalnunk kell a tagállamok felelősségére is. Meg kell mutatni, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák észszerűen az európai forrásokat. Hogy a tagállamoktól milliárdokat követelünk vissza, amikor nem megfelelő módon fektették be a forrásokat. Önök is tudják, hogy itt a hiba hányadosok a strukturális alapok megvalósításánál még mindig nyugtalanítóan magasak. Tehát például itt a top három ország a legnagyobb hibahányadossal az Európai Számbevőszék szerint Nagy-Britannia, amely az EU költségvetés végrehajtására nagyon kreatív javaslatokat tesz, de hát igazából ez már csak egy eh, mellékes történet. Arról is beszélhetnénk, hogy eh, hogyan javíthatnánk a bevételeket mindkét oldalon. Tehát mondjuk a cigaretta csempészetből származó károk óriásiak. 10 milliárd euró az EU és a tagállamok számára. 1 milliárd tőlünk hiányzik, 9 milliárd a tagállamok kasszájából hiányzik. És igazából meg lehetne oldani ezt a problémát. Tehát, hogyha a bűnüldözés hatékonyabb lenne, akkor nem csak a törvény tartjuk, tartatjuk be, hanem az európai és a nemzeti költségvetéseknek is óriási hasznot hajtunk. Egy milliárd több vagy kevesebb, kedves kolléganok és kollégák, pénz. Két és fél éve foglalkozom a költségvetéssel, és hogyha jól emlékszem, tavaly kisebb összegekről is vitáztunk, mint ezek a milliárdok. Köszönöm. En effet. En effet, mon cher collègue. Pontosan így van, pontosan. is úr. Thank you very much. Uh, I would like to say to... Köszönöm. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy uh, nem lesz esélyünk nagyobb számokról beszélni, majd ha megismerjük Lewandowski számait. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen a mezőn kell játszanunk tehát hogy nem lesz több pénz. Itt egy javaslatról szólnék. Nem könnyű a prioritásokat beazonosítani, nem könnyű a negatív prioritásokat sem beazonosítani, de van egy lehetőség. 2013 lesz a jelen pénzügyi terv utolsó éve. hogyha megnézzük a prioritásainkat, hogy esetleg hogyan lehetne újra definiálni azt, hogy hova fizessünk pénzeket, akkor ez az alul teljesítéssel is szorosan összefügg. Hogyha visszanézzünk az elmúlt hét évre, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok olyan költségvetési sor van, ahol nem tudták felhasználni a forrásokat. És hogyha 2010 végén kiegészítettük, illetve kiigazítottuk, 2011 végén is kiigazítottuk a költségvetést, nézzük meg, hogy mely sorokból vettünk el forrásokat, és hova tettük ezeket. Itt nagyon politikailag érzékeny kérdésekről van szó, de hogyha nem tudjuk a pénzt eh, felszívni, nem tudjuk a pénzt elkölteni, akkor az utolsó évben ki lehetne fizetni ezt a pénzt, de nincs erkölcsi alap ezeket bekérni. Hiszen, hogyha egy normális módon nem tudják a pénzeket felhasználni, akkor milyen elkör, erkölcsi alapon kérjék ezt az utolsó évben. Általában mindig nagyon nyitott szoktam lenni, és okokat is látok. Tehát a gazdasági élénkítési tervben nem tudják fel használni a pénzeket, tehát hogyha a terveket nem sikerül teljesíteni a további sorokra, akkor ez kihat más sorokra is. Tehát, például 2008-ban, hogyha valaki azt mondja, hogy az utolsó pénzben, na most adjátok oda az összes pénzt, most teljesítjük a terveket, ez körülbelül olyan lenne, mintha kidobnánk ezt a pénzt az ablakon. A vidékfejlesztési program a másik, amiről beszélnék. Itt 12-14 százalék eltűnt az elmúlt két évben, ez egy milliárd volt 2010-ben, és ebben is nagyon hasonló lesz 300 millió körül. Tehát ez azt jelenti, hogy a közös finan- az együttfinanszírozás nem működik a vidékfejlesztésben. És én nagy mezőgazdász vagyok, de ha meglátjuk, hogy a pénzeket nem tudják felhasználni, kötelezettséget vállalunk, a pénzügyi terv végén vagyunk, és látjuk, hogy kidobjuk a pénzt. A harmadik dolog, és ez a legutóbbi jelentésem, amit odadok, tehát, hogy hogyan lehet az abszorciós alapokat teljesíteni. Tehát itt a 2011 és 2010-es növekedés tekintetve véve, tehát nem feltétlenül mi vagyunk itt a felelősek, de vannak olyan országok, amelyek nem használják fel a forrásokat, és ezek tegyenek valamit a szerkezetváltás érdekében, és ne az utolsó pillanatban jelentkezzenek. Vannak különleges intézkedések, vannak rendkívüli intézkedések is, és az utolsó pillanatban összekapkodott intézkedések sose jók. Itt az előadóknak árnyék előadóknak javaslom, akik a következő költségvetés kér, de, de, írják meg. Tehát nézzük meg, hogyha nem teljesítettek bizonyos sorokat egy bizonyos évben, tehát 2007-től vissza lehet követni a kifizetési kötelezettségvállalásokat. És meg lehet nézni, hogy mely soroknak mi a sorsa. Nyilvánvaló, hogy az utolsó évben nem lehet a korábbi évek hibáit helyrehozni megnézhetjük, hogy ki nem használt fel pénzt, és megnézhetjük, hogy ki tette ezt meg megfelelő módon. A prioritás pedig azokon legy, ők legyenek prioritás, akik rendesen felvették a pénzt, rendesen felhasználták, tisztességesen, tehát elképzelhető, hogy ott is vannak problémák. Elképzelhető az is, hogy vannak olyan esetek, amikor kivételesen lehet az utolsó évben pénzt adni, azonban, hogyha nincs lehetőségünk növelni a költségvetés, hogyha nem túl rózsás most a jövő, akkor azok kapják meg a pénzt, akik tisztességesen dolgoznak. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. Ha jól értettem, akkor gyakorlatilag egy hitelminősítőt szeretne ön létrehozni, ami arra specializálódna, hogy az európai alapokat ki milyen minőséggel kezeli. Ez egy remek kezdeményezés. Ilyen Mulder, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok önnek és a bíró többi tagjának és a megválasztásukhoz. A költségvetésről szólva, a 2013-as költségvetésről, akkor úgy gondolom azt is látni kell, hogy a 2013-as év alapvetően fontos lesz. Ha bármi oknál fogva nem tudunk megállapodni a következő időszak több éves eh, időszakáról, akkor a 2013-as költségvetés negatív lesz, eh, negatívan hat ki az azt követő évekre is. Ezért úgy gondolom, hogy a közvélemény minél korábbinál jobban figyel majd erre a befizetésekre is, és ez a lehető legalacsonyabb lesz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő számokat vegyünk be. Ha megnézzük az elmúlt évek eljárásait, akkor mindig azt látjuk, hogy a bizottság a rituálé szerint a befizetések növelését javasolja, a tanács úgy gondolja, hogy az túlzott, lényegesen csökkent, és akkor egy kompromisszum születik, ami általában egy apró növekedés, de amúgy is az elmúlt 10-15 évben áprilisban mindig a bizottság azt jelenti be, hogy 2 és 10 milliárd maradt a korábbi költségvetésről, és ezt visszaküldik a tagállamoknak. Aztán, és három hónappal korábban ugyanez a bizottság azt mondta, hogy ezt meg ezt növelni kell. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy egyszer végre már jó számokat kapjunk a bizottságtól. Erre kell figyeljünk. Bármit is mondjunk, ha valamire meghatalmazást adunk, és úgy gondolom, hogy 3,7%-os növekedést hagytunk jóvá, az előbb-utóbb valós is lesz, és nem mondhatjuk, hogy azért, mert ilyen az infláció, vagy bármi. Nem. A bizottságnak megfelelő információval kell elénk állnia, és látnunk kell a tagállamok becsült értékeit is. Mert mielőtt a befizetésekre vonatkozó költségvetést a bizottság meghatározza, a tagállamoknak is meg kell gondolni, hogy mire van szükségünk, és hogyha jól tudom, akkor a, a tagállamok becslései mindig sokkal magasabbak, mint amit a bizottság végül javasol. Ezért úgy gondolom, hogy az ezévi költségvetésben a bizottsággal való tárgyalásra kell figyeljünk, és arra, hogy hogyan lehet a legjobb adatokat megkapni. Havi alapú, 2013-ban kezd, a 2013-as, ahogy kezdtem, lényeges lesz, mert hogyha nem tudom megállapodni a több éves pénzügyi keretről, akkor az a következő éveket befolyásolja. Tehát mindenképpen jó számokból kell kiindulniuk. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. Az utolsó hozzászóló jár úr. Gratulálok, hogy újra választották az elnökséget. Nagyon nehéz, de politikailag érdekes idők állnak előttünk. Itt négy megjegyzésem lenne most. Tehát Geyer kollégának azért egy üzenetem van, agrárpolitikus vagyok, tehát egy picit szólt rólam is a megjegyzése. 1990 óta foglalkozom politikával, és szeretném elmondani, hogy az agrárpolitikában foglalkozunk azzal, amit mondott, és 90 óta megpróbáljuk az európai mezőgazdaságot vállalkozóbb jellegűvé tenni. És ezt folytatjuk is. Ami természetesen nem megy, az az, hogyha végig gondoljuk a dolgot, és azt mondjuk, hogy az európai agrárpolitikát hatékonyabbá akarjuk tenni, ami azt jelenti, hogy kevesebb pénzt kap, viszont a, a jövedelmeket garantálni szeretnénk. Akkor viszont ne nyafogjunk, hogy növekednek az árak, hiszen a, azt szeretnénk, hogy a piaci árakat kapjanak a termelők, és ez egy jó elképzelés. Igazából nem találok megoldást. Hát ez a példa, ez nagyon vicces volt, amit hallottunk, viszont nem jelentheti azt, hogy igazából néhányan ne dolgozzanak, hogyha a mezőgazdaságból sokan eljönnek, és akkor elképzelhetjük azt is, hogy a termelők politikusok lesznek a végén. Tényleg az a véleményem, hogy jó úton vagyunk, az európai agrárpolitikát egyre vállalkozóbbá tesszük, és ez az adófizető számára is jó, és így ezen az úton haladjunk tovább. A következő megjegyzésem, hát egy kicsit mosolyogtam. Helyes, hogy vigyáznunk kell, főleg a rossz időkben nem csak spórolhatunk, hanem agyon is spórolhatjuk magunkat, tehát befektetni is kell esetleg itt határozatot is hozhatnánk. Tehát természetesen jobb időkben is kell takarékoskodnunk, hiszen akkor van miből. A Bibliában is benne van már az, hogy amikor jó időket élünk, akkor tegyünk félre pénzt, mert mikor máskor. És hogyha megnézzük, az adatokat, akkor az elmúlt 15 évben rossz időket éltünk meg. Tehát soha semmikor nem takarékoskodtunk. Tehát ne felejtsük el, hogyha jó idők vannak, jó idők járnak, akkor tényleg takarékoskodjunk egy kicsit a rossz időkre. Harmadik megjegyzésem, ahol viszont nagyon okosnak kell lennünk, és okosan kell érvelnünk, hiszen a közvita rivalda fényében állunk. Ha minden tagállam nehézsége van, hogy a költségvetését rendbe tegye, és hogy a kiadási helyzetét javítsa, akkor itt Brüsszelben is foglalkoznunk kell ezzel az érvel. És itt nem szabad, hogy mi ne takarékoskodjunk. Tehát a parlament maradjon működőképes, működőképesnek is kell maradnia, ehhez azonban önbizalom is tartozik. Másodszorban pedig igenis mutassuk meg, hogy hol lehet takarékoskodni. Az biztos, hogy az épület igazgatás, az épület menedzsment egy olyan terület, ahol azért biztos, hogy van takarékoskodási lehetőség. Itt a külső tanulmányoktól nekem egy kicsit borsózik a hátam. A saját tapasztalatom mutatja ezt. A politikában akkor rendelnek meg tanulmányokat, amikor a politikusok túl gyávák, hogy saját döntéseket hozzanak. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mit kellene tennünk, és nem merjük megcsinálni, akkor az rossz. Hiszen utána jön egy tanulmány, és a politikus meg elbújik a tanulmány mögé, hogy na hát kérem, ez van. Nem legyen elég bátorságunk ahhoz, hogy saját magunk nézzük meg a helyzetet, vizsgáljuk meg. Viszont ami szerintem szükséges lehet az az, hogy meghallgatásokat tartsunk, tehát gondoljunk például a kohéziós politikára, itt már volt is ilyen, van egy nagyon egyszerű kérdés. Egy olyan környékről jövök, ahol a kohéziós politika nagyon sok mindent tett. A következő periódusban az egyes célterületekről kiesünk, igazából örülni kellene ennek, de hogyha regionális politikában vagyunk, akkor nem vagyunk annyira vidámak, mert az azt jelenti, hogy kevesebb pénz jön. De ez azt jelenti, hogy a kohéziós politika sikeres volt. Hogyha egy térségnek 20 év alatt sikerült ez, hogyha olyan fejlődésen ment keresztül, amely példás, akkor ez miért nem működik más régiókban? Ezt a kérdést például megvitatnám. A harmadik és az utolsó megjegyzésem, igazából bosszankodom, hogy nincsen igazi, őszinte dialógus a tagállamokkal. Akkor vagyok azonban egy kicsit mérges, amikor a tagállamokat mindig új feladatokkal boldogítjuk, de nem finanszírozzuk ezeket a feladatokat, illetve megoldásukat. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog. Brüsszelben határozat születik, tehát az Európai Parlament jobban tudja megoldani ezt a problémát, és amikor az ember hazamegy, akkor viszont azt kell mondani, hogy hát igen, ez a feladatunk, de pénz nincs hozzá. Mi természetesen vállaljuk a költségvetési fegyelmet, azonban ha új feladatok vannak, akkor az új feladatokhoz pénz is járjon. Itt például Horvátország csatlakozására gondolok, ne legyen ez csapda. Tehát nem lehet az, hogy neki kell teljesíteni, és mi nem fizetünk. Tehát közösen kell megoldanunk. De most szeretném megköszönni az előadóknak, hogy ilyen jó vitára adtak lehetőséget. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. A Bibliában valóban esik szó a kövér tehénről és a sovány tehénről, mégpedig József könyvében. Számunkra ez egy igen hasznos analógia a többéves pénzügyi keretről szóló vitában, ugyanis a közösségi költségvetésben éppen az okozza az egyik legnagyobb nehézséget, hogy nem vehetünk fel hitelt. Az európai költségvetés nem lehet deficites, egyetlen eurónyi adósságunk sem lehet. Ugyanakkor kötelességünk van arra, hogy a többletet, ami megmarad, azt minden évben visszautaljuk a tagállamoknak. Az európai politika számára igen érdekes lehetőség lenne, hogyha minden évben tartalékba helyezhetnénk a többletet a kövér tehén mintájára, hogy a sovány tehén éveiben legyenek tartalékaink. Most megadom a szót a két előadónak, hogy összefoglalják az elhangzottakat. Köszönöm szépen a hozzászólókat. A magam részéről két-három megjegyzést szeretnék még tenni. Nem szabad szem előtt évesztenünk azt a tényt, hogy a parlament többi bizottsága is dolgozott már a 2013-as költségvetési prioritásain, és az ő véleményüket is figyelembe kell venni. Vagyis felhívom az előadók figyelmét, hogy ezeket is vegyék figyelembe és most már general guidelinesról és általános irányelvekről van szó, és nem pedig prioritiesről, vagyis prioritásokról. Másrésztről pedig szeretném elmondani, és ma délután a biztos úrral is meg fogjuk ezt vitatni, az egyeztetési folyamat során tavaly novemberben jeleztem a parlamenti delegáció nevében, hogy a többi intézménnyel vagyis a tanácsal és a bizottsággal közösen tavasszal szervezünk egy munka megbeszélést, annak érdekében, hogy értékeljük a kifizetéseket és a, azok elköltését. Ma délután meglehetősen megdöbbentő számadatokra fog majd fény derülni, és ebben önök is érdekeltek lesznek. Végül pedig szeretném tájékoztatni önöket, hogy a gazdasági bizottság felkarolta a mi egyik javaslatunkat. Ennek eredményeképp a parlament a decemberi plenáris ülésen úgy döntött, hogy az új úgynevezett európai szemeszter eljárás keretében minden évben egy parlament közi találkozót fognak szervezni február hónapban. Ez lehetővé teszi az európai parlamenti képviselőknek, hogy eszmecserét folytassanak a nemzeti parlamentek képviselőivel a költségvetési politika kérdéseiről. A 27 tagállam költségvetési politikájáról, és különösen arról, hogy hogyan tartják be az egyes tagállamok a költségvetési fegyelem követelményeit. Szó esik majd a közösségi költségvetésből finanszírozott szakpolitikákról is. Ez egy nagyon fontos találkozó lesz. És a kormányunk és a parlamentünk számára egy úgynevezett pedagógiai célja is lesz, hiszen az európai költségvetésnek megvannak a sajátosságai, az erényein, nagy mértékben eltér a nemzeti költségvetésektől. És fel kell tartani bizonyos költségeket a, a befektetés céljára is, és az európai költségvetésnek a struktúrája is más. Ezt a találkozót idén is meg fogjuk szervezni, de ez alkalommal egy olyan konferencia keretében, melyen a tanács is részt fog venni. Annak alkalmából, hogy márciusban is lesz egy költségvetési konferencia, amit a Dán elnökség segítségével fogunk megszervezni és előkészíteni, Először is, először Vogan úrnak adom meg a szót, utána pedig Giovanni fogja lezárni ezt a témát. Derek, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a konstruktív és pozitív hozzászólásaikért, amelyeket a vita során elővezettek. Valóban igazuk van azzal kapcsolatban, hogy egyensúlyt kell találni. Bizonyos kötelességeknek eleget kell tennünk, például Horvátország csatlakozni fog az Európai Unióhoz. Ezen kívül fontos az, hogy javítanunk kell az Európai Parlament hatékonyságát, és hogyha befektetésekre van szükség ennek érdekében, akkor e- ebben sem szabad haboznunk az adminisztrációs költségvetést a parlamentben eh, valóban eh, csökkenteni kellene, akár csak más intézményekben is. Én eh, látok erre néhány lehetőséget, van néhány példám ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy néha nehéz átláthatóságot elérni a parlament költségvetésében, néha nagyon nehéz, hogy a szükséges információkat megszerezzük, és nagyon sok munkát igényel ez hasznos lenne, hogyha a parlament költségvetését felül lehetne vizsgálni. Egy belső felülvizsgálatra gondolok, nem külsőre. Tehát tudnunk kellene, hogy végzi ezt és hogyan teszi. Ezért ennek nyitottnak kell lennie. De azt gondolom, hogy ezt a független felülvizsgálatot minél hamarabb le kellene folytatni, annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban elérhessük a lehetséges megtakarításokat. érkezett egy olyan javaslat, hogy évente kétszer készítsünk jelentést ebben a témában, azt gondolom, hogy a kollégák ezt is örömmel fogadnák. Ezek voltak az általános megjegyzéseim, szeretném még emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a nagyon szoros a menetrendünk, bizonyára elnök úr ön is emlékeztetni fog még bennünket erre. Január 31-éig már be kell nyújtanunk egy tervezetet. Köszönjük Von úrnak. Valóban, január 31-e 10 óra a határidő, és a február 6-ai találkozónkon fogunk szavazni erről. Így az elnökségnek lehetősége lesz követni ezt a vitát, amelyet a becslések tervezetéről folytatunk. És ezt be fogjuk nyújtani a plenáris ülésnek a február másodikán is. Giovanni, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Én is szeretném megköszönni valamennyi kollégának ezt a széles körű vitát. Továbbá ezt a valódi ötletrohamot, ami lehetővé tette, hogy számos olyan témát megvitassunk, ami valószínűleg túl fog mutatni az általános útmutatókon. és ezeket a megjegyzéseket figyelembe fogjuk venni a 2013-as költségvetés kialakításakor. Azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos és fontos vélemény felmerült, amelyek közvetlenül kapcsolódnak azokhoz a döntésekhez, melyeket meg kell hoznunk. Egyértelmű, hogy a döntések nem lehetnek sokkal konkrétabbak és precízebbek, hogyha nem kapunk jobb információkat. Valaki felvetette a kiadások minőségét, más valaki megemlítette, hogy hogyan lehet valóban hatást gyakorolni a növekedésre a tagállamokban a kiadásokon keresztül amelyeket a, költségvetés, a közösségi költségvetésen belül irányzunk elő. Ismét más valaki említette, hogy milyen hatást gyakorolhat ez a kiadás a tagállamok működésére, de egy valami világos. A tagállami fejlemények és a közösségi költségvetés által gyakorolt hatásról szóló hatástanulmányokat néhány évvel ezelőttig nem voltak elérhetőek, és fel kellene kérnünk a bizottságot arra, hogy adjanak nekünk ilyen típusú információkat, ugyanis, ahogy említettem, minél jobb tájékoztatást kapunk, annál jobb döntéseket tudunk hozni. Természetesen ezzel a hiba százalék és a kockázatok is csökkennek. Szeretnék visszatérni néhány kulcsfontosságú pontra a stratégiában, és abban, hogy mennyire vonódik be a parlament. Farm úr helyesen kérte ezt. Igaz, hogy az általános iránymutatások tekintetében nem tudtuk belevonni mind, mindazokat a szakért bizottságokat, melyek a jövőbeli eljárásban, ugyanakkor tájékoztatnak majd minket a prioritásokról. És átadják nekünk teljes stratégiájukat a 2013-as költségvetésre vonatkozóan. Nem csak a pozitív pontokra utalok, a növekedésre és a foglalkoztatásra, hanem úgy gondolom, hogy egyes esetekben gondolnunk kell arra is, hogy milyen abszorpciós kapacitással rendelkeznek az egyes ágazatok. Ezt is több kolléga említette. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet negatív prioritásokat meghatározni. Sajnos ezeket az emberek nehezen fogadják el. De azt gondolom, hogy el kell magyaráznunk a kollégáinknak, hogy ez mennyire szükséges. Így lehet felelős költségvetést alkotni a költségvetésnek a prioritásainkra kell fókuszálnia, és nem túlságosan szétforgácsolni az erőforrásokat az egyes fejezetek között. Szeretném hozzátenni, hogy a döntések, melyeket idén meg kell hoznunk, felelős döntések kell, hogy legyenek. És ez a bizottság, ahogy a múltban is mindig tette, nagyobb figyelmet kell, hogy szenteljen a külső kontextusnak. Elemeznünk kell a prioritásainkat az Európában tapasztalható általános gazdasági válság hátterében. És gondolnunk kell a pénzügyi keretre is. Mulder kolléga emlékeztetett arra, hogy ez egy kulcsfontosságú év a pénzügyi perspektívák és az ehhez kapcsolódó kockázatok meghatározásában. Sok kiadással járó programot érinteni fog ez a pénzügyi keret. És természetesen Lewandowski biztos úr további információkkal fog szolgálni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos megjegyzései lesznek. Fontosnak tartom annak kihangsúlyozását, hogy ezt a jelentést nagyon feszes menetrend szerint be kell majd fejeznünk. A jelentéstervezetet már a következő ülésen be kell majd mutatni, vagyis február 6-án. És a Kobu látható módon tizedikig lehet módosításokat benyújtani, vagyis a hónap végére ezt át kell hajtanunk a bizottságon, és márciusban a plenáris ülésen pedig el kell fogadni. Köszönöm. Köszönöm. Rendkívül érdekes volt ez az eszmecsere. Köszönöm az előadóknak, és kérem őket, hogy ezeken a nagyon feszes határidókon belül készítsék el a jelentéstervezetet. Javaslom, hogy akkor térjünk most át a napirend 17. pontjára, ami nem más, mint a bizottságunk véleménye Godmanis úr részéről. Ennek címek a kohéziós politika szerepe az EU legkülső régióiban. Szólítom az előadót. El kell, hogy mondjam, hogy sokkal többet nem tudok az asztalra tenni. Az egyetlen dolog, amit mondanom kell az, hogyha megnézik az eredményeket, a legutóbbi eredményeket, azok az országok, amelyek nagyon komolyan eh, lemaradnak az EU átlagtól, akkor sajnos az évek során sem javult a helyzet. És a legjobbak és a legrosszabbak között 300-350 százalékos különbség van. Sajnos a dinamika is nagyon kockázatos, hiszen látható, hogy nincsen javulás. Néhány ország, amelyek fogadók országok a pénzügyi terv tekintetében nem kaptak többet, csak 10 százalékot. tehát ez csak szóbeszéd, ez nem hivatalos. Tehát kevesebb, mint 10 százalékban részesültek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy manapság a regi főigazgatóságban és a én itt póttag vagyok, és igazából megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne tisztázni a helyzetet. Két lehetőség van. Az egyik, hogy ne gondoljunk ki konkrét, rendkívüli intézkedéseket. Hiszen, hogyha ilyenekre sor kerül, akkor nem tudjuk azt, hogy jók-e vagy nem jók. Tehát van egy lehetőségünk, segítünk bizonyos országoknak, hogy igazából az Európai Uniótól kapjanak finanszírozást előre. Néhány ország számára nem könnyű a bankrendszertől hitelt felvenni, és hogyha nem vesznek piacú alapú banki hitelt, akkor nem tudják a projekteket beindítani. És akkor nincsen esély arra, hogy a nemzeti kormányzat finanszírozzon, és akkor meg nem működik a projekt. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell vitatnunk ezeket, hiszen az Európai Befektetési Bank itt megadhatja a kereskedelmi bankoknak a garanciát és a tagállamoknak, hogy kapják meg a kedvezményezettek a hitelt, hogy a projektet társ finanszírozni tudják, és akkor itt nem lenne kockázat, de néhány országban igenis lehet kockázat, hogyha a projekt nem sikerül, akkor a kereskedelmi bankok az európai befektetési banktól kérik majd vissza a pénzüket, és ez pedig eh, nem túl kellemes. Éppen ebből az okból kifolyólag szeretném elmondani, hogy eh, van néhány javaslat, és pedig az, hogy 10%-ig lehet adni, tehát a társ finanszírozás esetében 10%-kal többet lehet olyan országoknak adni, amelyek pénzügyi problémákkal küzdködnek. Tehát a kérdés általában az, hogy ki küzdköd problémákkal, és ki nem. Tehát igazából egész Európa válságban van, hogyha hihetek a jelentéseknek, azonban vannak definíciók. Tehát akik közvetlen EU-s hitelt kaptak, és az IMF programjában, az IMF és a bizottság programjában szerepelnek. Ezeket eh, a témákat a régiók eh, bizottságában is meg kell tárgyalni, de ki kell kalkulálnunk, hogy eh, hogyan juthat ez érvényre a költségvetésben. tehát vannak jó és rossz politikák. Tehát azok az országok, amelyek nem sikeresek, elképzelhető, hogy kapnak 10% segítséget a társfinanszírozásra. Másrészt pedig eh, itt újra elosztásra kerülnek a kohéziós pénzek. Tehát a Súre bizottságban is szavaztunk, tehát hogy lesznek hagyományos átmeneti régiók, és hogyha megnézzük a jelen rendszereket, a phase-in, phase-out rendszert, tehát azok az országok, amelyek a GDP 75%-át meghaladják, akkor más státuszba kerülnek, átmeneti régiók lesznek, 75 és 80 százalékos GDP per fő arányjal. És a pénz több lesz nekik, mint ma azon országok számára, amelyek kohéziós országok, mondjuk 75% alatt vannak, itt a pénz is kisebb lesz, és itt csökkenni fog 2,5%-ra az arány, és kompenzációt kapnak, hiszen kapnak azon országoktól segítséget, amelyek jobb helyzetben vannak, és a 10%-os társfinanszírozást a bizottságtól. Ezek a javaslatok a regionális fejlesztés szempontjai alapján születtek meg. Azonban nagyon nagy kihatásuk van a költségvetésre. És mostanáig még nem kötelező érvényű a dolog, hanem csak egy tervezet. Tehát itt van ez a tervezet, ez a 10%-os azon országok számára, amelyek a bizottság és az IMF programjában vannak. A második pedig az, hogy kisebb arányban részesülnek 2,5%-ban. Tehát meg kell nézni az egyensúlyt. Tehát az átmeneti régiókban lévő országoknak több pénzük lesz, viszont felmarad a kérdés, hogy milyen, mennyire lesznek hatékonyak, hogyha megkapják. Az utolsó pont itt, hogyha megnézzük az országok vagy a régiók helyzetét, amelyek nagyon messze vannak, szigetek, vagy extrém helyzetben vannak, például azok, ahol a népsűrűség nagyon alacsony. És a következő több éves pénzügyi tervben ezek, ezen a régiók számára vannak címkézett összegek. Azonban a kevesebb pénz a kohézió egészét szolgálja, és éppen ezért azt hiszem, hogy itt a fő elképzelés az, hogy ne csak a régiók bizottságának a javaslatait vizsgáljuk meg, nagyon bonyolult javaslatok, amelyek előttünk vannak, hanem a fő javaslat az az, hogy legyünk óvatosak. Tehát egy, kettő, három javaslattal, amelyek kihathatnak a költségvetésre. Most ennyi szeretem volna elmondani, többet nem. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Köszönjük szépen az előadónak. Súrján László kérte a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Az én értékelésem is sok mértékben hasonl, nagy mértékben hasonlít ahhoz, amit hallottunk. Végeredményben a ciklus hatodik évét kezdjük, és az unió átlaga a rendelkezésre álló keret egyharmadát használta fel ha ezt így szembesítjük a tagállamokkal, vagy a tagállamok szembesítik velünk az egyeztető tárgyalásokon, amikor több pénzt kérünk a régiófejlesztési politikára, akkor bizony nehéz érvelni, mert hát úgy tűnik, hogy még a nagyja előttünk van. Ugyanakkor az is igaz, hogy az itt nem szereplő összegek egy részére már élő szerződések vannak, sőt talán folyik is a munka, hiszen utófinanszírozásról van szó. És hát, itt hadd tegyek egy kitérőt a bankokkal kapcsolatban, amire az előadó kitért. Valóban az a helyzet, hogy egy megkötött szerződés esetén a bank kockázata kicsi. És én úgy látom, nem tudom a többi tagállamban hogy van, hogy ez a kis kockázat nem tükröződik eléggé a kamatokban. Hiszen a kamatoknak elvileg tükrözni kell azt a kockázatot, eh, amit a kölcsön odaadása jelent. Itt az uniós utófinanszírozás tényleg néhány extrém esetet kivéve biztonsággal és időben megérkezik, időben kiszámítható módon. Eh, lehetne és szükséges is talán sürgetni a bankokat, hogy érvényesítsék ezt a piaci szemléletet. A másik, amit egy kicsit a számok védelmére elmondhatunk, hogy a rendelkezésre álló keretből kifizetések nem csak 13-ban, hanem 14-15-ben, sőt esetenként még 16-ban is lehetségesek. Így tehát van esély arra, hogy a tagállamok azt a 260 milliárdot ami az egész keret, végül is föl fogják használni. Lenne egy konkrét kérdésem az előadóhoz a táblázatait illetően. Én nem próbáltam utána számolni, és nem jöttek ki nekem a számok a legutolsó oszlopot illetően. Ő azt mondja, hogy a 2011 2012 arányát százalékban fejezi ki, de ha én akkor valószínűleg rosszul értem, itt vannak a 2010-es oszlop, a második, a 2011 elején a harmadik, de akármit osztok le, nem jönnek ki nekem azok a számok, amik E, itt a, az utolsó oszlopban vannak. Ha tehát tudna magyarázatot adni a módszertanról, egy röviden, azt nagyon megköszönném, egyébként pedig nagyon értékes adathalmaz, amit itt táblázat formájában megkaptuk, csak mondom, az utolsó oszlopot nem tudom értelmezni. Lehet, hogy az összes többit rosszul értelmezem, de akkor ez már az én hibám. E, köszönöm, elnök úr! Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. Az előadót kérdezem, hogy szeretném most rögtön válaszolni. Két dolgot. Az egyik, amit elfelejtettem, a regionális főigazgatóságnak igen, kevesebb a pénz, de nem csak azoknál a régióknál, amelyek távoli régiók és alacsonyabb a nem, más kohéziós dolgokban is ugyanez van. Ez, ez az egyik dolog. A másik pedig, ami Súrján úr kérdését illeti, remélem, hogy nem hibáztam, mert ezt a programot fontosnak tartom, de mégis azt próbáltam érzékeltetni, hogy egyfajta tempót megmutassam, hogy milyen mértékű volt a növekedés a 2011 végéig, 2012 januárjáig, és akkor elosztott és akkor elosztottam ezt a 2011 januárjával. Tehát az utolsó oszlop az a, a tempó, ahogy mondanám, tehát a, a szociális ráta válságának a, a sebessége. Az egyik évben az abszorciós, tehát lehet látni, hogy évről évre hogyan növekszik, emelkedik az abszorciós sebesség. Az utolsó pedig az abszolút számok legalul. Ez talán azért választottam ezt, mert úgy gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy hogyan, hogyan tudnak lépést tartani, illetve felzárkózni az országok. Remélem nem téveztem. De a probléma a kohézió finanszírozásával az, hogy hogy ugye van egy 7 éves programunk, a kötelezettségvállalásokat pedig arányosan osztottuk el, ami helytelen, mert először másfél évig nincs is, az első másfél évben nincs is semmi kifizetés. Előkészítik a projekteket, az operatív műve, műveleteket, de a kifizetések azok sokkal kisebbek ekkor, pedig már dolgoznak. Aztán 2009-től, ez a második rész, vagy inkább 2009 elejétől mondjuk így, a kifizetési arány e, meredeken emelkedik. Az utolsó oszlopban azt próbáltam megmutatni, hogy milyen sebességgel próbálnak az országok egyre gyorsabban 2011-ben, az egész év során már a 2010-es sebességgel elosztva hogyan próbálnak lépést tartani, illetve hogyan próbálnak egyre több pénzt lehívni. Szóval ez volt az én felfogásom az, ebben az oszlopban. Azt reméltem, hogy könnyű rájönni. Volt egy elemzés is, az szerint, hogy a különböző országok átlaga milyen, a sebessége milyen, de hát ez egy sokkal hosszabb mese, azt már nem tudtam elmondani, csak ezt az utolsó táblázatot hoztam el az utolsó évről, a finishről. Persze az abszorpciós képességben nagyon, illetve magában az abszorpcióban nagyon nagy a különbség, ha a számokat nézzük. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le Nagyon jó, köszönöm szépen az előadónak. Emlékeztetném önöket, hogy február 1-ében délben van a határidője a, határideje a módosító indítványok benyújtásának. Márciusban fog a bizottság szavazni arról, hogy az áprilisi plenárison milyen tervezetet bocsássunk a képviselők elé. Kedves kollégák, azt javasolnám, hogy most adjuk meg a szót Jean-Luc az új alelnökünknek, Most a napirend hetedik pontjáról beszélünk. Ahogy minden ülésünkön szoktuk tenni, egy eszmecserét szerettünk volna a tárgyalási pontokról a többéves pénzügyi keretet illetően. Különösen délután fogunk majd erre részletesebben kitérni, de a két előadó a saját forrásokkal kapcsolatban sajnos nem ér rá délután, ezért Jean-Luc szerette volna, hogyha most még a, a délelőtti ülés szavazásával a lezárása előtt legyen erről szó. Jean-Luc Dehan, öné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy átvigyük ezt az üzenetet délutánra is, hogy milyen kapcsolat van a több éves pénzügyi keret és a források problematikája között. Azért ragaszkodom ehhez, mert a Dán elnökség előkészületeiből azok az információink, hogy mindenek előtt az MMF-en próbálnak dolgozni, és júniusra szeretnének előállni egy a tanácsa megvitatható intézkedéscsomaggal. De a mi elképzeléseink szerint kockázatos az, hogy a júniusi tanácsi ülés úgy érkezik el, hogy egyetlen szót sem beszéltünk a saját források kérdéséről. és ez az Európai Tanácsban azt a benyomást kelthetné, hogy a többéves pénzügyi keret és a saját források az két teljesen külön dolog. Ezért azt gondolom, hogy a biztos úrral is meg kellene beszélnünk ezt ma délután, de ugyanígy a Dán elnökség előtt is ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy az Európai Tanácssal folytatott első vita során ezt a két megközelítést ne válasszuk szét, hiszen ez alapvető fontosságú a parlament számára. Lehet, hogy ez nem ennyire fontos a tanácsnak, de a bizottságnak ezzel mindenképpen foglalkoznia kell. Ez volt az első dolog, amit szerettem volna mondani. És van még két gondolatom, amelyet szerintem még pontosítanunk kellene. Egyrésztről a bizottság javaslatáról szeretnék néhány szót mondani. Ők azt javasolták, hogy a saját források a pénzügyi tranzakciós adón és a hozzáadott érték adón alapuljanak. de csak akkor, hogyha sikerül megállapodni az adóalapról. Az erről szóló vita a tanács és a parlament szintjén egyaránt nem ugyanabban a körben zajlik le. Az ECOFIN beszél az adóztatás alapjáról, és a pénzügyi tranzakciós adóról is, illetve a hozzáadott érték adó esetében is, de nálunk viszont az Ekon bizottság beszél erről. Tehát nem vitatkozhatunk a saját forrásokról, hogyha az adó alapjáról még nem állapodtunk meg. Ezt valamennyi tárgyalás során szem előtt kell tartanunk. Ma annyit mondhatunk, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban már elkezdődött a vita az ECOFIN szintjén, mindenki elfogadta ezt, hogy elindultak a tárgyalások, de nem fogja mindenki támogatni. Amen. Szent megkért arra, hogy kérdezzük meg a biztost arról, hogy a pénzügyi tranzakciós adó számára a saját források alapját jelenti-e, vagy sem. Ezt a problematikát tehát majd fel lehet vetni. A második gondolat a hozzáadott érték adóval kapcsolatban. A bizottság nem javasolt új adóalapot, viszont a saját forrásra vonatkozó javaslatában kifejezetten utal erre az új adóalapra. Azt gondolom, hogy itt is meg kell majd kérdeznünk a biztos, hogy a javaslat hogy mikor fog a bizottság javaslatot benyújtani a hozzáadott értékadóval kapcsolatban. Egy másik pont, amit érdemes lenne felvetni a biztossal folytatott vitában, és tájékoztatást kellene kérni tőle, ugyanis úgy tűnik, hogy a bizottság vonakodik egy dokumentumot kiadni és elküldeni nekünk. Ez egy olyan dokumentum, ami eredményeket ad a GNI alappal kapcsolatban, ami szintén saját forrásunká válhatna. Ennek az a logikája, hogy az új saját források, amelyek a már meglévő saját források együtt 60%-ra emelnék ezek arányát, csökkentenék a GNI alapot. És itt lehet igazán érdekes a vita a tagállamokkal, hiszen ez ad nekik némi játékteret. Jó lenne, hogyha nem ideológiai alapon vitatkoznánk, hanem pragmatikusan közelítenénk meg az egyes álláspontokat. De ez a dokumentum még nem áll rendelkezésünkre, így nehéz vitát folytatni. Különösen a márciusi konferencián. Tehát úgy nem lehet tárgyalni a tagállamokkal, hogyha nincsenek információink. Az utolsó dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni, az, hogy elkerülhetetlenül elérkezik az a pillanat, ahol meg kell ítélnünk, hogy a bizottság által javasolt saját források elfogadható alapot jelentenek-e a tanács számára. Például már a parlament sem támogatja a tranzakciós adót. Tehát egy idő után le kell majd zárni a tárgyalást a saját forrásokról. A tranzakciós adóra és a hozzáadott érték adóra nem korlátozhatjuk a saját források lehetséges körét. Nagyon előrelátónak kell lennünk az alternatívákkal kapcsolatban. pontosabban szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a bizottság dolga, hogy javaslatokat tegyen. Jelenleg az a, az ütőkártya a kezünkben, és ezért gondolom, hogy támogatnunk kell a bizottság álláspontját, az az, hogy gyakorlati javaslatokat eddig csak ezzel a két alappal kapcsolatban nyújtottak be. Jelenleg hivatalosan még nem tették ezt meg, de nem hivatalos módon lehetne őket arra serkenteni, hogy olyan alternatívákat javasoljanak, hogy a megfelelő pillanatban ezek közül majd választhassunk. Taktikai szempontból úgy gondolom, hogy inkább a bizottság nyújtsa be az alternatívát, nem pedig a parlament. Ezért kell nyomást gyakorolni és ragaszkodni ahhoz, hogy a bizottságban ne szűnjön meg ebben a témában a vita, hiszen a jelenleg rendelkezésünkre álló két javaslatot lehet, hogy nem fogják elfogadni. A vita jelenlegi szakaszában annyit, ennyit szerettem volna elmondani, de az alapvető üzenet, amelyel a más előadókkal is konzultáltunk, az, hogy júniusban a legfontosabb üzenetünk az a saját forrásokkal kapcsolatban az legyen, hogy nem fogadjuk el azt, hogy a, a saját forrásokra vonatkozó pénzügyi keretet kitolják, és hogy a tanácsnak ne kelljen erre a két elemre korlátozódnia. Köszönjük szépen, jean Valóban arról van szó, hogy a Dán elnökség igen óvatosan irányítja ezt az igen érzékeny témát a tanács szintjén. A Dán elnökség bejelentette, hogy céljául tűzte ki azt, hogy elkészítsen egy olyan dossziét a júniusi tanácsi ülésre, vagyis ami az elnökségük végét jelenti, amelyet úgynevezett negotiating box, tehát tárgyalási csomagként tudnak bemutatni. Egyelőre számadatok nélkül hozták ezt nyilvánosságra. Ez egy előzetes számadatok nélküli dosszié. Ez azt jelzi, hogy milyen javaslatok vannak jelenleg az asztalon, mik az erővonalak, milyen irányokba lehet elmozdulni, és hogy mi az a konszenzus, aminek az irányába közelíthetnénk. és hogy melyek azok a pontok, amelyek a legfontosabb kérdéseket jelentik a tárgyaláson belül, a tanácson belül, illetve a tanács és a parlament között. Ahogy Jean-Luc is mondja, úgy gondolom, hogy valóban ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy amikor ez a dosszié visszakerül a tanácshoz, akkor a saját források is a részét képezzék ennek a tárgyalási csomagnak, de több szakaszból fog állni ez a folyamat, és minden szakasz elején és végén az egyenlőség kell, hogy uralkodjon. Ma délután 14 órakor, illetve 14 és 15 óra között Schulz elnök elnöklése alatt a kapcsolattartó csoport, a munkacsoport, amelyben az előadók vesznek részt, közösen a frakciók képviselőivel, és amely a koordinációt végzi a parlamenten belül. A több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások előkészítésében, tehát ez a találkozó esedékes holnap pedig a parlamenti és a tanácsi delegációk, illetve a, a trió képviselői fognak eszmecserét tartani a kiadásokról. Ez ismét alkalmat ad majd nekünk arra, hogy ismét felhozzuk ezt a feltételt, amelyet szeretnénk támasztani a saját forrásokkal kapcsolatban. Megadom a szót annak, aki kéri, Paul Röbi először. Köszönöm, elnök úr. Jean-Luchez lenne egy kérdésem. Európában általában finanszírozási problémák vannak mindenhol. Itt nem csak a saját eszközökről van szó az Európai Unión belül, hanem itt az európai stabilitási mechanizmusról is szó van, a stabilitási alapról. És euh, én azt tanultam, hogy a felelősségvállalás fizetést jelent. Tehát ha valamiért garanciát vállalunk, akkor azt ki kell fizetni. Tehát a pénzügyminisztereknek el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan látják a saját forrással ezt az új garancia alapot. És hogyha például itt a, a pénzügyi tranzakciós adóra gondolunk, akkor ez egy kormányközi kihívás is lehet. Hiszen ezt az alapot valahogy fel is kell tölteni. Felmerül a kérdés a saját források tekintetében, hogy ne hangsúlyozzuk-e inkább a hozzáadott érték adót, hiszen eh, itt az áfa az a jövőben is megmaradna ezen a téren. Tehát itt nem kell semmi újat bevezetni, ez a tagállamoknál van. Ez egy eh, nagyon egyszerű, nagyon átlátható szabály lenne, míg a pénzügyi tranzakciós adó esetében nem tudjuk pontosan, hogy mire vessük ki az adót. Tehát szerintem, hogyha az összes tranzakciót egy alacsony százalékkal vagy ezrelékkel ellátjuk, akkor hatékony lehet. Akkor lehet egy hatékony tömeg. Köszönöm. Merci, Paul. Köszönöm, Paul. Utahaug. Köszönöm szépen. Azért jelentkeztem, mert Jean-Lucöt támogatni szeretném. Szerintem nagyon fontos az, hogy eh, a kiadásainkról folytatott eh, tanácskozást összekössük eh, a bevételi rendszerről folytatott eszmecserével. Többek között azért, mert más és más kompetenciák vannak jelen. Tudjuk, hogy a véleményünket le kell, hogy adjuk a saját forrás rendszerünkről, ami pedig a pénzügyi tervet illeti, még mindig hozzájárulási jogunk és kötelezettségünk van. Ezért úgy gondolom, hogy ha ezt a két dolgot együtt tartjuk, mondjuk akkor mégsem ugyanarról van szó, de sokkal többet érhetünk el, mint hogyha ezt a két dolgot ketté választanánk, és Jean-Lucnek teljesen igaza van. Már a Dán elnökségnél is láthatjuk ezt, tehát hogyha megvan a tárgyalási dobozunk, akkor nem lehet az, hogy csak is a kiadási oldalra koncentrálunk. Ez az egyik. A másik, ahol nagyon erőteljesen támogatom jean lucot az az, hogy a bizottságot szólítsuk fel, hogy alternatív javaslatokat is dolgozzon ki. Ne menjünk bele abba, hogy az Európai Parlamentbe elképzeléseket dolgozunk ki, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a saját forrás rendszerünket. Amikor a parlament pozíciáját készítettük elő a többéves pénzügyi kerethez, nem mondtuk meg, hogy ez az adó, vagy ez, ez az adó, vagy ez ennek a két adónak a kombinációja, hanem azt mondtuk, hogy nyitottak vagyunk bármi irányában. És a bizottság pedig tegyen nekünk javaslatokat. A bizottság megtette ezt, most pedig dolgozzunk kell a javaslatokon, egyidejűleg pedig el kell mondanunk a bizottságnak, hogy tegyenek alternatív javaslatokat, amennyiben az alap egyáltalán nem létezik mert a tanács nem határozza el ezt az alapot, tehát nem szavazza meg ezt az adót. A tárgyalások során pedig a parlamentet is össze kell fognunk. Önök is ugyanolyan jól tudják, mint én, hogyha most egyes adókról elkezdünk vitázni, akkor a különböző képviselőknek különböző elképzelései vannak. Még nem is akarom ezt frakció szintre levinni. Tehát a különböző képviselőknek különböző elképzeléseik vannak, különféle elképzeléseik, ötleteik hogyan változtathatnak meg az európai költségvetést. Végül ez igazából csak megoszt minket. Azonban a tárgyalásokon egységre van szükségünk. Ahogy Jean-Luc mondta, de szerintem Anne Jensen is ugyanezt fogja mondani, és ugyanazt gondolja, mint Jean-Luc, tehát, ahogy mondta, így kell ezt megtennünk. Köszönöm. Köszönöm, Jutta Jan Mulder. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is eh, megismételni, megerősíteni, amit Jutta mondott. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok saját forrásaikat is felhasználják. A végrehajtásnál azonban megfelelő módon kell ellenőrizni. Hogyan tudjuk ezt befolyásolni? A tanács dönthet, ahogy akar, de ha elutasítjuk ennek a végrehajtását, akkor nem tudom, hogy mi lehet. Szeretném tudni, hogy van-e valóban döntő befolyásunk a saját forrásokra, vagy felejtsük el az egészet. Euh, non, je, je réponds tout de suite. Már válaszolok is. Felmerül a kérdés, hogy még mielőtt elérkeznénk a megvalósításig, abban a pillanatban, amikor a parlament egyértelműen kinyilvánította, hogy ez az álláspontunk, és ez Jean-Luc is említette az imént, hogy nincsen politikai megállapodás a kiadásokkal kapcsolatban. de szükségen arra, hogy a kiadások tartalmával kapcsolatban megállapodásra jussunk. Nem jogi, hanem politikai megállapodás, hiszen jogilag ez egyedül a tanács döntése, viszont a Lisszaboni szerződés úgy rendelkezik, hogy a, az alkalmazás módszere az együttdöntési eljáráshoz hasonlít. A mi határozottságunktól függ, hogy mit tudunk elérni. Adja fel. Köszönöm, elnök úr. A legutóbbi találkozón a saját forrásokról már beszéltünk egyszer, és emlékszem, hogy akkor arra kérte az előadókat, Delnit és Jensen urakat, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, hogyha lettek volna más módosítások is az asztalon. Az én petícióm nem volt sikeres, de Deán úr, ahogy említette, vannak más létező lehetőségek is, és Haugasszony is ezt mondta. Nagyon sokat harcoltunk azért, hogy a bizottság a javaslatába belefoglalja a pénzügyi tranzakciós adót is. Több órán keresztül vitatkoztunk ezért. Most viszont úgy tűnik, hogy csak a pénzügyi tranzakciós adó létezik. Mi mindig védelmeztük ezt a lehetséget, de, lehetőséget, de nyilvánvalóan egyhangú megállapodásra kell jutni, és nem csak és kizárólag a pénzügyi tranzakciós adót kell ebbe belefoglalni, ezért örömömre szolgál, hogy az előadók figyelembe veszik azt is, hogy vannak más lehetőségek. Természetesen megvédjük és támogatjuk a bizottságot abban a szándékában, hogy új saját forrásokat vonjon be, de szeretném, hogyha a bizottság nem utasítaná el azt, hogy számos lehetőség van, amiért nagyon sokat küzdöttünk, például a pénzügyi tranzakciós adó is. De ne feledkezzünk meg a többiről sem, tehát használjuk fel mindazt, ami csak lehet rendelkezésünkre áll, és így fogunk eljutni egy, egy olyan pontra, ahol egyhangú egyetértés lesz majd a tanácsban és a parlamentben is. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a végcél a parlamentben és ebben a bizottságban is az, hogy elérjük, hogy legyenek saját forrásaink a költségvetés számára. Egyes feladatokban talán jobban egyetértünk, mint éppen a saját forrásokkal kapcsolatban. A jövőbeli költségvetésről is vitatkoztunk már, de a, a finanszírozásnál itt gyakorlatilag egy vagy két euróval többért könyörgünk, ezért gondolom fontosnak a saját forrásokról folytatott vitát. Köszönöm. Köszönjük, Eider. Reina Berger. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen határozottan szeretném támogatni azt, amit Jean-Luc mondott, és amit John Eider is eh, most éppen kiegészített. Ahogy az elnökünk és eh, az eligazoltó ülésen már a lengyel elnökség elején is mondott, eh, az üzenet tehát ez szerint is az, hogy a saját források kérdésének megoldása nélkül a kiadásokra vonatkozó megállapodás elképzelhetetlen. Ennyi. És ebben aztán lehet fokozatos eljárás, a parlamenttel konzultálni kell a saját forrásokról, de egyet kell értenie bizonyos végrehajtási rendelkezéseknél, és itt is van fokozatos eljárás úgy gondolom, hogy pont azon múlik minden, hogy most ne töredezzünk szét, hanem a bizottság feladata, ahogy Juta mondta, hogy számításokat, alternatívákat terjeszten elő, és aztán tisztázza ezzel kapcsolatban azt a kérdést is, hogy mit jelent ez például a rabatoknak a vitás, megvitatásánál, vagy az emeléseknél. Ez a bizottság feladata. A mi, be, mi feladatunk ebben a dologban az, hogy politikailag egyértelművé tegyük a tanácsnak, hogy egységes határozathozatalhoz ragaszkodunk, ahogy az előbb elmondtuk, és hogy továbbra is ezzel párhuzamosan a tagállamok és nemzeti kormányatok parlamentjeit és kormányait, akit kell, meggyőzzük, hogy mi az, ami nem része a szerződésnek. Vannak olyan kollégák, Jutta Jensen, a német Tudjátok, hogy pénteken voltam az Európai Ügyek és Költségvetési Bizottságban, a német parlamentben, és ott ugyanerről beszélték, és újra meg újra el kellett volna, hogy olvassátok el azt a szerződést, amit ratifikáltatok. A további bevételeket saj, kizárólag saját forrásokból finanszírozza a költségvetés felső, jel és meg kellett, hogy érjük azt, hogy hova jutunk akkor, hogyha a szerződések bizonyos bekezdéseit vagy mellékleteit a tagállamok nem hajtják végre, nem veszik figyelembe. A gazdaságban, valutapolitikában ezt láttuk. Ez közös katasztrófához vezet. Senki nem veheti ki magának ezt vagy azt a jogot, és mondani, hogy ezt, ezt elfogadom, és elutasítom azt, hogy a, azoknak a paragrafusnak a tartalmát is megvalósítsam, vagy azt tiszteletben tartsam, amit szintén persze aláírtam, ez a, a szerződéshez való hűséggel összeegyeztethetetlen és, és akkor ha, ha ezt tudjuk érvényesíteni, akkor kell meghatároznunk a legjobb lehetőségeket. Nem helyes, úgy gondolom. Pont jelenleg az, hogyha a parlament most ebben a szakaszban az alapvető kérdésekben a tanácsal egyetlen egy forrást favorizálna. Nem. Ez egy olyan vita, amit majd aztán a második fokozatban kell közösen lefolytatni. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megpróbáljuk a tanácsal való tárgyalások keretében a, taná, a, a keretek bemutatása előtt a két dolog összefogását jelezzük, mennyire fontosnak tartjuk. Minden egy az MFF kérdésével kapcsolatban úgy gondolom a későbbi kérdéseknek a témája lesz a délután. Köszönjük, Reimer, ez a bölcsesség útja. Utány. Köszönöm. Elnök úr, úgy gondolom, hogy politikailag jó nyitva tartani az opciókat, és különféle opciók vannak a bizottság részéről. Tehát úgy gondolom, hogy alapvető, hogy ne csak egy vagy két megoldásra összpontosítsunk. Másrészt viszont rossz lenne, ahogy Rübich úr mondta, hogy eh, a pénzügyi tranzakciós adóról, abóvól lemondunk, hiszen a bizottság, Barrózó támogatja az elképzelést, és a politikai kommunikációban az igazságosság fontos szerepet játszik. Tehát mm, nem a mi dolgunk, hogy szabályozzuk a pénzügyi piacokat, viszont ez a lehetőségünk megvan. Tehát szerintem maradjon minden terítéken, az összes opció, de ne tartsunk távolságot ettől a lehetőségtől sem. Másrészt viszont fel kell készülnünk, tehát fel kell készülnünk más opciókra is. Még egyszer szeretném alehúzni, amit Reimer mondott, számunkra alapvető, hogy a saját forrásainkhoz ragaszkodjunk, hiszen hogyha a legközelebbi több éves pénzügyi keretre ezt nem oldjuk meg, akkor nagy problémánk lesz az elkövetkezendő években a költségvetéssel, és tényleg szeretném támogatni ezt a megközelítést. És amit Jutta is mondott, mm, itt nagyon óvatosnak kell lennünk, nagyon jó, hogyha opciók vannak terítéken, és politikailag utána majd megnézzük, mit tudunk tenni, megnézzük, hogy Sárközi és Merkel mit csinál, tehát Sárközi lehet, hogy támogatni fogja a választási kampánya miatt a tranzakciós adót, de a dolgokat mindenképpen eh, terítéken kell tartanunk. Köszönöm. Köszönjük, Elga. Elgi felidézte azt a francia javaslatot, ami konkrétan kijelentette, hogy Franciaország olyan kezdeményezést nyújtott be, hogy az Európai Bizottság javaslatai alapján fogja bevezetni a pénzügyi tranzakciós adót, anélkül, hogy megvárná partnereit, hogy jó példát mutasson. Ezt a nyilatkozatot különösen méltányolnunk kell annak fényében, hogy éppen választási kampány van az országban. És akárhogy is a, a francia parlamenti menetrend olyan, hogy semmi esély nincs arra, hogy ezt az adót a francia parlament még a választások előtt elfogadja. Elnöki és parlamenti választásokról egyaránt szó van. Ez csak egy személyes megjegyzés, nem a franciák közvéleménye. De meg kell tartani ennek a nyilatkozatnak a pozitív jellegét egy alapító országban, és ez igen kedvező a jelenlegi vezetőre nézve is, aki nem kommunista, vagy legalábbis nem rendszerszerű antikapitalista. Tehát egy nagy alapító országról van szó, és támogatta a bizottság javaslatát. És egy alapító országról beszélünk. Ennek nem kell megzavarnia a mi tárgyalásainkat, épp ellenkezőleg ennek ütőkártyaként kell szolgálni a tárgyalások során. Az utolsó hozzászóló jár úr, utána pedig eh, Jensen fog hozzászólni, végül pedig eh, Dehan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is teljesen támogatom azt, hogy eh, közösen kell ezt a kérdést megoldanunk és kezelni, nem csak a, a feladatokat, hanem a, a saját forrásokról is együtt kell tárgyalnunk. Ha nem tesszük tudnélik meg, akkor akkor a parlament kimarad ebből az egész játékból. Aki azt mondja, hogy majd utólag be tudjuk, befolyásolhatjuk, az rosszul látja a parlament helyzetét. Csak a közös tárgyalással van meg a lehetséges politikai eszközünk és tárgyaló erőnk, hogy valamit egyáltalán érvényesítsünk. Második dolog helyes, hogy legyenek alternatívák. Ezt a bizottság tegye meg, ezt elismerem, elfogadom. Mégis, Rőbis kollégát én úgy értettem, hogy nem lenne jó, hogyha ilyen látszat saját forrásokat kínálnánk. A, a, még csak nem is gondoltuk teljesen végig a pénzügyi tranzakciós adó, de egy sor egyéb ötlet van a tagállamoknál még a, az ellenfinanszírozni kívánják a, a mentő, mentési, mentőalapokat, a forrásokat. A harmadik dolog, ezt nem szabad megengedni. A harmadik pedig, hogy ne egy konkrét adóban állapodjunk meg, ez igaz, de most, hogyha a saját forrásokról vagy más forrásokról beszélünk, a Lisszaboni szerződés értelmében, én mégiscsak a saját források mellett vagyok. Én magam is persze kialakítom a saját forrásaimat, illetve próbálom őket összegyűjteni, de mégis ezt kellene az EU szintjén is tenni, és azt kell legyen, hogy figyeljünk arra, hogy a saját források igenis egy ilyen erőteljes nagy adó legyen. Vannak eltérések, az erős eltérések azt jelentik azonban, hogy meg kell gondoljuk, hogy mi lesz akkor, amikor alacsony az adó. Akkor lehet, hogy egy hitelcsapdába eshetünk, semmi baj, akkor gyorsan felveszünk egy kis hitelt, de aztán akkor, amikor megint a következő évben is alacsony az, a, a bevétel, vagy az adó, akkor megint hitelt veszünk fel, ez persze nem olyan jó. Németországban is mindig azt mondom, hogy a parla, az Európai Parlament előnye, érdeme az, hogy nem ellenfinanszírozott, nem kell hitelt felvenni, és ez bizony maradjon így a jövőre is. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kedves kollégám. Anjensen. Köszönöm, elnök úr. Az első vitát már lefolytattuk az Econ bizottságban a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, és természetesen más-más nézetek jelentek meg, de azt gondolom, hogy a parlament többsége támogatná ezt az ötletet. Felmerült néhány kérdés, amelyet feltettünk a bizottságnak, és ők nem igazán válaszolták ezt meg. Hiszen valójában az a kérdés, hogyha nem minden tagállam vesz részt, ha például csak Franciaország és Németország szeretné bevezetni, akkor megtehetik-e ők ezt a bizottság javaslata alapján? hiszen van ez a székhely szerinti elv, vagyis ez azt jelenti, hogy a francia nyugdíjpénztárak, amelyek befizetik ezt az adót a tranzakciójuk után Londonban hogyan fognak működni, és hogyan lehet ellenőrizni ezt az egészet. Franciaországnak lesz lehetősége a brit bankokra azt, hogy befizessék az adót a francia államkasszába? Ezek fontos kérdések, amelyek felmerülnek, hogyha nem mindenki csatlakozik a rendszerhez. Meg fogom kérdezni a bizottságot, hogyha nem minden tag vesz részt a pénzügyi tranzakciós adó rendszerében, akkor ez elég lesz-e a e, saját forrásként, és ők azt a választ adták, hogy nem. Természetesen minden tagnak tagállamnak részt kell ebben vennie. Az Econ bizottságnak be kellene nyújtanunk egy véleményt, és természetesen azt fogom mondani, hogy koherens álláspontunk az, hogy ha a pénzügyi tranzakciós adó saját forrás lesz-e, akkor ezt a bizottság véleménye alapján mi is így gondoljuk, de hogyha nem vesz részt minden tagállam, akkor ez nem lehetséges. És megfontolnám azt is, még mielőtt tovább mennénk, hogy módosítanunk kellene azt az irányelvet, ami kimondja, hogy ha valami, mind a 27 tagállam igent mond a pénzügyi tranzakciós adóra, és természetesen itt egyhangúságról van szó, tehát ha mind a 27 tagállam részt vesz, akkor ezt saját forrásként kellene felhasználni. Tehát ha igent mondanak rá, akkor használjuk ezt saját forrásként. De a jelenlegi helyzetben tudok néhány tagállamról, amelyek nagyon erősen ellenzik a pénzügyi tranzakciós adót. Az én országom is ilyen, de hát nálunk szociáldemokrata kormány van. Ők nem fognak igent mondani a pénzügyi tranzakciós adóra. Vagyis igen bizonytalan, hogy ez lehetséges alternatíva lesz. e Köszönöm. Köszönjük. Egy személyes megjegyzést szeretnék tenni, még mielőtt Zsanlük összefoglalná az elhangzottakat. Azt gondolom, hogy ahogy valamennyi hozzászóló említette, akkor én is azt gondolom, hogy jó ritmusban kell előre haladni. Megfelelő tempóban. A saját forrásokkal kapcsolatban különösen a tanács körében. Semmit nem nyerünk azzal, hogyha elé szaladunk a tanácsnak. Én most Jean-Luc előtt beszélek, de véleményem szerint semmit nem nyerünk azzal, hogyha most közöljük a tanácsal azt, hogy mi szkeptikusak vagyunk a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Ahogy Jean-Luc is mondta, minden tagállam elfogadta, hogy konkrétan a bizottság javaslatainak alapján dolgozzon. 27 tagállam fogadta ezt el. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy fenntartásaink vannak az elvekkel kapcsolatban, de mégis az asztal köré ültek és tárgyaltak erről. Ha lenne egy adó, egy új adó, például a pénzügyi tranzakciós adó, akkor a legközvetlenebbül az Egyesült Királyság lenne érintve a londoni City miatt. Hogyha széndiokszid adó lenne, akkor Németország és Lengyelország erősebben lenne érintett, mint más tagállamok. de természetesen lehet módosítani a rendszert úgy, hogy ezeknek az országoknak az igényeire tekintettel legyünk. A már meglévő és fennmaradó ö, saját forrásokkal ö, kapcsolatban azt mondanám, hogy itt vannak például a, a vámok. A kívülről érkező termékek nagy része, amelyet aztán a közös piacon értékesítenek, ö, Rotterdamon és Antwerpenin keresztül lépnek be az országba. És ezt már tudjuk kezelni. Vagyis ö, lehetséges, hogy ö, azok az országoknak, amelyeknek kulturális reflexei vannak, hogy úgy mondjam, és azt mondják, hogy egyáltalán nem értenek ezzel egyet. Tehát, hogyha ezek az országok hátat fordítanak nekünk, akkor végül ki ott maradni? Azt gondolom, hogy taktikai szempontból még túl korai lenne bármilyen ítéletet alkotni. Ez az én véleményem. Jean-Luc, parancsolj! Köszönöm a szót, elnök úr, én is osztom a, ezt a véleményt. Ma délután a, a munkacsoport ülésén is ezt az üzenetet kell közvetíteni, hogy még vitát kell folytatnunk a lehetőségekről. Két dolgot szeretnék ebben a vitában megemlíteni. Először is azt gondolom, hogy ahogy Rübik úr is mondta, a hozzáadott érték adóval kapcsolatban ezt mindenképpen meg kell tartani. Ugyanis a, a hozzáadott érték adóval kapcsolatban egyáltalán nem világos, hogy a bizottság mivel akarja ezt pótolni. De a bizottság új alapot szeretne bevezetni erre az adóra. Vagyis minden saját forrás új szabályozáson alapulna, az új hozzáadott érték adó szabályozáson. Ö, ragaszkodunk én ahhoz, hogy a bizottság nyújtsa be az ehhez kapcsolódó tervezetet. A második az, hogy a saját forrásoknak szükség van bizonyos stabilitásra, mert különben olyan ö, igen instabil költségvetést hoznánk létre, amelynek a kritériumai határoznak meg azt, hogy milyen saját forrásokat alkalmazzunk. azt gondolom, hogy támogatnunk kell a bizottság elképzelését. Hogy már ebben a szakaszban jeleket kell adnunk, noha ebben a szakaszban inkább még csak informális módon, vagyis jeleznünk kell, hogy azok közül a saját források közül, melyek, melyeket javasolt, az egyik akadályba ütközött, és ezért nem megvalósítható, szeretnénk alternatívákat kérni, és felkérjük a bizottságot, hogy nyújtsa be az alternatív lehetőségeket. És így ez sokkal jobb lenne, mint hogyha mi magunk kezdeményeznénk a, az egyes alternatívákat. Köszönjük, Jean-Luc! Íme itt vannak a saját forrásokhoz kapcsolódó tárgyalási pontok, és ezt a biztos úr jelenlétében délután folytatni fogjuk. És természetesen a forrásokról is beszélni fogunk, hiszen az előadónk úgy gondolja, hogy ez lesz a jó alkalom arra, hogy kérdéseket tegyünk fel a biztosnak, és Reimer és Ivalo jelentéstevő urak is itt lesznek. Most javasolnám, hogy térjünk át a szavazásra, ahogy azt a napirendünk is mondja, először is a 18-as ponttal kapcsolatban. Vertman asszony készített egy véleménytervezetet, egy az Európai Unió Bírósága alapokmányának módosításáról szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendeletre irányuló javaslat. Szeretne az előadó mondani néhány szót, mielőtt, a, mielőtt szavaznánk? Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák! Ismerjük a témát, már egyszer bemutattam. A bíróság alapszabályát szeretném megváltoztatni, hogy hatékonyabban működjön. Számunkra két pont releváns. Az egyik az az, hogy szeretne a bíróság egy alelnököt, és a bírók számát pedig 12-re szeretné emelni. Az indokolást már előadtam önöknek, javaslom, hogy értsünk egyet a javaslattal. Módosítókat nem nyújtottak be, háttérinformációként még elmondanám, hogy Diana Wallace a Júri Bizottságban a felelős előadó, a parlamentet a hónap végén elhagyja, és valószínűleg a Juri állásfoglalása késni fog. Azonban még a titkársággal tárgyalok, hogy szavazzanak az állásfoglalásról, illetve a helyzetben szeretném megemlíteni, hogy szavazzuk meg, az anyagot, szeretném megköszönni a kollégáknak a konstruktív támogatást, és szeretném a titkárságnak is megköszönni a profi támogatást. Köszönöm szépen. Merci, madame la rapporteur. Köszönöm az előadónak. A megjegyzése teljességgel jogos. Most akkor térjünk át Vertman asszony jelentésének megszavazására. Egyben szavazunk, ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene. Egy, kettő. Tartózkodás? Akkor ezt nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Van még egy utolsó szavazás, ma nincsen túl sok dolgunk a szavazások terén. Ez egy transfer, amelyet José Manuel Fernández fog nyújtani a számvevőszék költségvetésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nincs ezzel semmiféle gond. A jogalap a 47-es cikk a költségvetési rendünkből. Ami a költségvetést illeti, tulajdonképpen módosítást sem, nincs is benne módosítás, egy két asszisztens posztról van szó, azonos fizetéssel, nem tudom, hogy a számövőszéktől van-e itt valaki, de nem érkezett semmiféle kifogás emiatt a változtatás miatt illetve a, a beosztásoknak az átalakítása miatt. Talán azt elmondhatnánk, hogy miért most és miért nem korábban volt ez, hogyha valaki itt lenne a számbevőszéktől vagy a bíróságtól, az jó lenne, de ha nem, az sem gond, hiszen semmi akadálya nincs annak, hogy elfogadjuk ezt az átvezetést. Köszönöm az előadónak tudom, hogy a számbevőszék részéről itt van Rodríguez úr. Itt van? Szeretne hozzászólni a, az előadó véleményéhez? Köszönöm, elnök úr. Az előadó kérdése ennek a pozíciónak a részleteire vonatkozik. Ahogy önök is tudják, a számvevőszéknek olyan politikája, hogy az adminisztratív posztokat szeretné a lehető leghatékonyabban betölteni. Ez a két poszt olyan emberekről szól, akik 2011 végén előrehozott nyugdíjba mentek. Szeretnénk azonnal betölteni ezeket a helyeket. Köszönöm szépen. Merci bien. Köszönjük. A pontosítás után az előadó azt javasolja, hogy szavazzunk erről az átcsoportosításról. Ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Senki? Tartózkodás? Akkor egyhangulag elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. És a számvevőszéknek is. Most nincsen más pont a napirenden. Köszönjük, Ugyanebben a teremben folytatjuk ma délután, és még mindig nem lesz kávé, 15 órakor fogjuk kezdeni, a biztos úr is körünkben lesz, és felhívnám a, a éves pénzügyi keret delegációinak tagjait, hogy 14 órakor kezdődik a munkacsoporti ülés. Az ülést ezen lezárom.